pénzügyi és gazdasági válság emberi jogokra gyakorolt hatásával, melynek jelentéstevőle Vajdere asszony. Vajdere asszony kíván valamit mondani? Igen. Amíg jönnek az emberek, szerettem volna pár szót szólni, ha megengedik. Mert roppant hálás vagyok a kiváló együttműködésért az összes érdekelt féllel nagyon innovatív ez a kérdés, és nagyon élveztem, hogy ezen dolgozhattam. A módosítók nagy száma, 142-ről van szó, azt mutatja, hogy nagyon komoly érdeklődésre tartott számot ez a jelentés a kollégák között. Mindennyian javították az eredeti szöveget, és szeretném ezt a, az alkalmat kihasználni, hogy Szívemből köszönetet mondjak az összes árnyék jelentéstevőnek. David Martin, Mariette Sarkar, Rui Tavares, Mai, Krisztin Verzsi és Charles Tanokról van szó, akiknek a munkája nagyon nagyra értékelendő. Sokkal jobb tehát a jelentés, mint kezdetben volt. A fejlesztési szakbizottságra is szeretnék utalni, mert nagyon sok pont, amit felvetettek, bekerült a módosítókba, amit a kollégák nyújtottak be, Úgyhogy ez is jó lehetőség, hogy Bobek asszonynak és Opacsics asszonynak is a nagy segítségért köszönetet mondjak. A jelentés fő célja az volt, hogy konkrét megoldásokat találjunk a legfőbb és legsürgetőbb emberi jogi problémákra. Meggyőződésem, hogy hasznos lesz az eredmény, és hozzá fog járulni az emberi jogi helyzet javításához a világban. Köszönöm szépen, kollégák, köszönöm az együttműködésüket. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük is meg a szavazást. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodásra elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodásra elutasítva. 1-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Térjünk át most a hatos kompromisszumosra mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 88-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva,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 tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan. Unan ja. Dann gilt Tut mir leid. Die Abstimmung ist geschlossen. a szavazást. Mit 29, was hat sie dafür gestimmt? Also mit Sorry, I voting card and I voted. Elnézést, nem volt nálam a szavazókártyám, én szocialisták nevében szavazok, és ebben az esetben mellette. Socialist mi csak európaiakat ismerünk, szocialistákat nem. 30 Elfogadtuk 30-28 arányban. 102-es mellette ellene tartózkodásra utasítva. 103 os mellette. Das waren gleich, die gleichen, 104 jetzt. Haben wir jetzt abgestimmt. Ah, nee, 104 dafür. 104-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 108-as mellette, ellene, Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 108-ast. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. 22 42 arányban elutasítottuk. Ja. Es ist 2 und 2 hinten. 109. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva 111-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 112-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 113-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 114-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodás Nee, die EVP hat, nein, 115 war das. Die Abstimmung ist geöffnet. 115-ös volt ez, ugye? Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 115-ös. Lezárom a szavazást. 26-35 arányban utasítottuk. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszumos mellette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 ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elut- elfogadva. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Mit 30 zu 29 angenommen. 30-29 arányban elfogadva, mégiscsak tudtam. 33-as mellette, ellene, tartózkodás. A hasonló sztori, itt is elektronikus szavazás következik. Wenn sich alle beteiligen, ist es leichter zu überschauen. Wenn Mindenki részt vesz a szavazáson, akkor könnyebben eltekinthető a helyzet. Ha viszont nem, akkor a szoros eredménynél nehéz felbecsülni, hogy mi a végeredmény. For against. Which report? Uh, let's see, the American Express. PPA, there's one too many. Oh, no, it's okay now. Okay? Die Abstimmung ist geschlossen. a You see how much, how, how important the vote of a former president is. It changes the battle. Látható, hogy a régi elnök szavazata mennyire fontos, mindent megváltoztat.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 32-34 arányban elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 41-es, 42-est mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. Ist mit 34 34-30 arányban elfogadtuk. Ez a 41-42-es volt, 43-as mellette. Ja. 44 dafür. 44-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette, ellene tartózkodás. Még egyszer, 8-as ki van mellette, ki van ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 31-35 arányban elutasítottuk. Deve egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Deve 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Deve 3 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Itt középtájon nagyon gyengén vesznek részt a szavazásban. Lezárom a szavazást. 21-46 arányban elutasítottuk. Deve négyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Deve ötös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Deve hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Deve 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 11-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 12-es, mellette, ellene, Ezt ellenőrizni kell, nem vagyok biztos az eredményben. Deve 12-es. Lezárom a szavazást. 34-33 arányban elfogadtuk. Deve 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Deve 14 mellette ellene tartózkodásra utasítva, devet 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok biztos az eredményben, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 25-41 arányban utasítva. A 20-asról, 20-astól a 25-ig tömbben lehet szavazni? Ki van mellettük? 20-astól 25-ösig. 20 dafür. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 24-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem ezt elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás következik. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. A jelentés 47 igen szavazattal 3, nem szavazattal és 17 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, Vajder asszonynak. Most áttérünk a Horvátországgal kapcsolatos jelentésre. Libor Rucsek, a jelentéstevő. Van-e még mondani valója? Akkor azonnal végrehajtjuk az ítéletet. Négyes. Négyes módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. Antra, die Lezárom a szavazást. 34 26 arányban elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-13-as mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette. After compromise two, yeah. Yeah? After compromise two. Yeah, then please, you have the floor.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 emphasizes that such a mechanism is to the primary benefit of Croatian citizens and support for the Croatian authorities to fulfill its commitments and continue the reforms. Uh, that's the text, but... Ez a szöveg, de szeretném elmondani azt, hogy miért nyújtottam be. Az egyik módosítom része volt, ami nem került be a kettes kompromisszumba, bár a kollégák azt gondolják, hogy lefedi, de én szerintem nem, úgyhogy ezért egy ilyen szóbeli kiegészítéssel szeretnék kérni, még akkor is, hogyha nem szavazzák meg a kollégák. És tevő úr? Against the... Elnök úr, én... After 1st of July for Croatia. Azt gondolom, hogy nem csak nekem ez a véleményem, hanem az árnyék előadóknak is ha Makovej asszony szeretne erről szavazni, akkor azt hiszem, hogy szavaznunk is kell. President, excuse me. Uh... Elnök úr, elnézést! Én teljes mértékben eh, támogatom a kollégák kezdeményezési szabadságát, de Makovej asszony már tegnap elvesztette a vitát. Most pedig eh, próbálja újra kezdeni ezt a vitát. De van egy szóbeli módosítónk, és nem gondolom, hogy ebben az irányban kellene elindulnunk. És ezért gondolom az előadó véleménye ellenére azt, hogy ezt a szóbeli módosítót egyszerűen el kell, hogy utasítsuk. Ezt a végtelenségig folytathatnánk így. Also Sie haben gesagt, dass Sie... Tehát azt mondta, hogy az ezzel kapcsolatos szavazás ellen van, Nejc asszony. Nejc asszony, azt mondtam, hogy a legjobb lenne nem szavazni erről. Just issue a warning. If we... Én csak figyelmeztetni szeretnék mindenkit, hogy ha elkezdjük ezt egyszer, akkor annak soha nem lesz vége. Csak ennyi. Look, Mrs. McAvey, if when... McAvey asszony, ha egy képviselő azt mondja, hogy nem szavazhatunk róla, akkor nem szavazunk róla. Ez a szabály. De mivel nincsen hivatalos tiltakozás, ezért szavazni fogunk. Szalafranka úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos, hogy ezt az eljárási kérdést tisztázzuk. És itt nem a szóbeli módosító benyújtásáról van szó. A gyakorlat az, hogy nem vagyunk annyira formálisak, mint a plenárisan, és általában a többség szokott dönteni. De hogyha szabályra van szükség, akkor meg kell beszélni, hogy hogyan bánunk a kompromisszumokkal. Elnök úr, a személyes véleményem az, hogy a kompromisszum nem összeegyeztethető Makovej asszony módosítójával, de mivel már majdnem eljutottunk a szavazásig, azt gondolom, hogy szavazhatnánk, és hogyha az a többség ellenezni fogja, akkor valóban a kompromisszum ellen lesz ez a javaslat. Köszönöm. Zara Franco, pontosan ez az, amit én javasoltam, nincs formális ellenvetés azzal szemben, hogy ne szavazhatnánk, tehát hogyha szavazunk, akkor kérdezem, hogy ki van a Makovej féle szobeli módosító mellett, ki van ellene, tartózkodás, ezzel elutasítottuk ezt a szóbeli módosítót. Nézzük meg most a 27-es módosítót. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás. nein A szocialisták igennel vagy nemmel szavaztak akkor ez nem volt elutasítva. Tehát 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44, 45, 46-os mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de szavazzunk elektronikusan. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. 37-27 arányban elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os módosító, második rész, ki van mellette. Zweiter Der erste Teil fällt, wenn... Második rész. Az első rész az okafogyottá válik, mivel az ötös kompromisszumot elfogadtuk. 56, zweiter Teil. 56-os második rész ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette. Ellene tartózkodás megint csak nem világos. Valószínűleg elfogadtuk. Abstimmung eröffnet. Nyitom a szavazást. 61. Eh, 61-es. Lezárom a szavazást. 33-32 arányban elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végső szavazás következik. Ki van ha jelentés egésze mellett? Elektronikus formában szavazunk. Lezárom a szavazást. 60 igen, két nem a négy tartózkodás mellett elfogadtuk a jelentést. Gratulálok a jelentéstevőnek. Preda mit Nézzük meg, hogy Préda úr Izlandal hasonlóképpen sikeres lesz-e. Herr noch etwas zu sagen? Úrnak van még mondani valója? Nincsen. Egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor térjünk át a hatosra mellette, ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette. Eh, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3 as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 a hármas szóbeli módosító mellett. 28-as javítja meg hát az elnök, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Old Amendment 3. Die Liberalen haben diesmal zugestimmt. A liberálisok ezúttal igennel szavaztak. Ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 35-27 arányban elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszumos mellette Tessék. It's always with oral amendment when it's printed out here. Hm? Ha oda van nyomtatva, akkor mindig a szóbeli kiegészítése együtt értendő. The, the Green Group unfortunately is totally objecting. A zöldek sajnos kifogásolják ezt a szóbeli uh, módosítást, elnézést ezért. Ja, dann können wir nur den... Akkor csak a hatos kompromisszumról szavazhatunk szóbeli szobelmódosító nélkül. Ki van a hatos kompromisszumos mellett szóbeli módosító nélkül? Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Térjünk át most a 38-asra mellette ellene tartózkodás. Mit csináltak a szocialisták? Check. Then we have to check. Akkor ellenőrizzük. 38. 38. Die Lezárom a szavazást. 35-27 arányban elfogadtuk. 39-es, első rész, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, Jaj, a második rész az okafogyottá vált, hetes kompromisszum, mellette ellen tartózkodás elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez a hármas volt. Most pedig az szavazás következzék elektronikus formában. No. Shall I close the votes? Yeah, the closed vote is closed. Zárom a szavazást. 56 igen, 2 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadtuk a jelentést, gratulálok. Wir haben jetzt ein Gespräch mit Most eszmecserére kerül sor a Montenegrói Parlament elnökével 5 percre megszakítom az ülést. 5 percre. President, ambassadors, friends, I would like to welcome Kedves barátok, kedves kollégák! A Montenegrói Parlament képviselőt Ranko Krivokapics urat szeretném üdvözölni körünkben. Örülünk, hogy eljött hozzánk. Azt hiszem, hogy ez az első alkalom, amikor beszélgethetünk. Azt hiszem, hogy 2006-ban volt itt utoljára a parlamentben. Az egy igen fontos pillanat volt, a népszavazás alkalmával történt. Azért is igen fontos az ön jelenléte, mert nem csak, hogy vezető, hanem emlékszik is mindazokra az eseményekre, amik azóta történtek. Az elmúlt hónapokban számos ajánlást fogadtunk el az országgal és a polgáraival kapcsolatban, és számos tekintetben önök pozitív példaként szolgálnak a Nyugat-Balkán számára, és önök az egyetlen ország, amely az EU-val kapcsolatos törvények nagy számát már sikeresen elfogadta és átültette. És számos más eredményt is elértek, amikre büszkék lehetnek. Ezeket az eredményeket fenn kell tartani, és továbbra is fejleszteni kell, az ország stabilitása és jóléte érdekében. Remélem, hogy ez így is lesz. Egyebek között sikerült a jogi függetlenséget megvalósítani, illetve a korrupció elleni igazságügyi küzdelmet. A nyomozás és a magas szintű korrupció elítélése is igen sikeresen működött. A munkaerőpiacon a versenyképesség növelésére és a szomszédokkal való jobb kapcsolatra van szükség. Mindjárt meg is adom önnek a szót, de előbb Kukán kollégát szeretném megkérni, hogy tegyen néhány megjegyzést, mielőtt az elnök úr kapná meg a szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Micsoda megtiszteltetés, hogy ön előtt szólalhatok fel. Üdvözlöm Önt az ülésünkön. A parlamentközi delegáció tapasztalatai alapján csak meg tudom erősíteni, hogy a Montenegróval folytatott megbeszélések alapján igazolhatjuk, hogy az európai integráció napirendjét nagyon komolyan és felelősségteljesen kezelik. és bár néha hosszú és bonyolult vitákat folytatunk, mindig sikerül a végén közös nyilatkozatokat elfogadni. Ez azt jelenti, hogy Montenegróban a politikai párbeszéd kultúrája élő gyakorlat, és ez a balkáni régióban igen nagy jelentőségű. Tehát csak bátorítani tudom a vendégünket, hogy folytassa a csatlakozási tárgyalások eddigi menetét. És szeretném hangsúlyozni azt is, amit elnökünk mondott. Montenegro az egyetlen ország, ami csatlakozási tárgyalásokat folytat, és úgy vélem, hogy nagyon fontos ezt a bővítési keretet megtartani ebben a régióban. Nagyon jó dolog, hogy Montenegro így tesz, és ezért dicséret illeti meg őket. Emellett azonban igen súlyos és nagy felelősség is hárul rájuk, amiatt, hogy ők az egyetlen csatlakozási tárgyalásokat folytató ország ebben a régióban, hiszen ahogy Horvátország és Montenegró is tette, abból látható, hogy ez lehetséges. Hogyha betöl, megfelelnek az Európai Uniós integráció kritériumainak, akkor ez nagyon jó és erős érvként szolgálhat majd azon országokkal szemben, amelyek eh, néha azt eh, mondják, hogy mi nem tartjuk be az ígéreteinket. Nincsen más eh, negatív megjegyzésem, Önök is nagyon jól tudják, hogy hol vannak még problémák, van belőlük néhány. Nagyon jó, hogy a 23-as és 24-es fejezettel kezdődik a csatlakozási tárgyalás, ugyanis ezek a legkényesebb kérdések több országban is. Ez a tárgyalási módszer sokkal hatékonyabb, lehetővé teszi, hogy a legnehezebb és legfontosabb kérdésekre koncentráljuk. Köszönöm, elnök úr! Thanks a lot, Mr. President Brock. Köszönöm szépen, Brock elnök úr. Néhány hónappal a függetlenség előtt már itt voltam, és akkor arról beszéltem, hogy mennyire fontos, hogy ezt helyesen tegyük. Ezt sikerült is így tenni, az EU pedig teljes mértékben támogatott minket. Ez példát mutathat a többi balkáni ország számára, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a nehéz kérdéseket. Egy helyes, békés és produktív módon. Abban a megkülönböztetett helyzetben vagyok, hogy a montenegrói parlamentben betöltött tisztségem alatt négy EU-s elnökkel találkozhattam. Petering úr ma itt is van. Nagyon jó kapcsolatom volt vele mindig is, és nagyon sok segítséget nyújtott. Montenegró és az egész balkáni régió nevében megragadom az alkalmat arra, hogy kifejezzem a hálámat. És vele együtt Kukan társ elnöknek is, aki a stabilizációs parlamenti bizottságban is részt vett, és kétszer is eljött hozzánk a tárgyalásokkal kapcsolatban, különösen pedig a 23.-24. fejezettel kapcsolatban segített, amik a legproblematikusabbak Montenegro számára. Montenegróban kulcs szerepet eh, játszik a parlament, és eh, mivel egy kicsi parlamentről van szó, ezért eh, teljesen hatékonyan tud működni. Ez az integráció eszköze A parlament most a reintegráció kulcsfontosságú szereplője. És bár sokan ellenzik az, az Európai Unióhoz való csatlakozást, itt igen erős az uniópárti szellemiség. A parlament keményen dolgozik az alkotmányon. 2007-ben, egy évvel a függetlenné válás után elfogadtuk a, elfogadtunk egy alkotmányt, de most ismét megváltoztatjuk az igazság szolgáltatással kapcsolatos szabályokat. Ügyészségre vonatkozó szabályokat is. Ez egy igen fontos pillanat számunkra, hogy az új modulokat is bevezessük az alkotmányba az igazságszolgáltatásunk teljes függetlensége és az átláthatósága érdekében vezetjük be ezeket a módosításokat. Az a szándékunk, hogy független hatalmi ágát tegyük az igazságszolgáltatást. Most ezen dolgozunk, és a következő néhány hónapban megpróbáljuk ezt szerint módosítani az alkotmányt. A legmagasabb szinten ugyanis az alkotmány garantálja az igazságügy elszámoltathatóságát és függetlenségét. A parlamentben egy új bizottság alakult, ami az alkotmányjal foglalkozik, és a következő néhány hónap során fogja kifejteni a tevékenységét. Meg kell mutatnunk, hogy ez lehetséges. Néhány év után meg lehet változtatni az igazságszolgáltatásra vonatkozó modulokat. Ugyanis a 23-as és 24-es fejezet tekintetében Szeretnénk megfelelő modellt kialakítani. És remélhetőleg ezek sokkal jobban fognak majd működni. Ezen kívül a parlament a végrehajtó ágat is a kezében tartja. 86 meghallgatást és egy parlamenti vizsgálatot folytattunk le. A parlamenti vizsgálat azt gondolom, hogy a tapasztalatainkban egyedülálló. Ez a parlamenti választások kampánya alatt zajlott, és mindössze 15 nappal a választások előtt a választói lista, és egyben a mostani miniszterelnök eljött a parlamenti vizsgálóbizottságba, tehát a kampány ideje alatt. Ez azt jelenti, hogy a parlament elvégzi a feladatát, még a kampány alatt is. Tehát a parlamenti vizsgálat és az alkotmány értelmében is. Az új demokratikus országokhoz hasonlóan parlamentáris demokrácia működik nálunk is, és remélhetőleg a parlament tényleges tevékenységében is ez fog majd megmutatkozni. Jövőre lesznek még meghallgatások a Biztonsági és a Korrupciós Bizottságban, és kihangsúlyoznám, hogy a montenegrói parlament új lendületet kapott. A legfontosabb bizottság most már a költségvetési és a korrupció elleni, illetve az európai integrációért dolgozó bizottság. Ezeknek a bizottságoknak ellenzéki elnökük van. Önök is tudják, hogy a Költségvetési Bizottság milyen fontos testület, de ezen kívül nagyon fontos még a Korrupció ellenes biztons, bizottság és az Európai Integrációs Bizottság is. Valamennyi bizottságnak feladatokat adtunk az európai integráció területén. Remélhetőleg azokat az új elemeket, amelyek most a screening folyamatnak vannak alávetve, remélem, hogy a társadalom valamennyi erőforrását mozgósítani fogja. Most az integráció intézményi szakaszában vagyunk, és az elnökünk is megfordul itt Brüsszelben az átvilágítási folyamat alatt. Tehát most minden tárgyalási potenciálunkat latba kell vetni. És az uniós értékeket is hatékonyabban be kell építeni. És ezen kívül kiemelném még azt, hogy ezek az elemek mind jobb eredményeket fognak majd hozni a 23-as és 24-es fejezet tekintetében. Ez biztosan így van. Jogállamot fogunk kialakítani, és ez teljes érettségében hatással lesz a társadalomra is. Ez egy soha véget nem érő feladat, de jó mércéje ez egy társadalom érettségének. És remélem, hogy Montenegro integrációja során mintet fogunk elérni. Nem tudom, hogy ígérhetek-e teljes érettséget, de mindenképpen magas szintű megvalósítást tervezünk mindezeken a kulcs területeken. és a nem olyan rövid, ahogy itt a képernyőről látom, de azért a beszédem végén hozzátenném, hogy Montenegro egy kicsi ország ebben a régióban, de igen sok etnikum él együtt. És más-más, hogy úgy mondjam, civilizációk élnek itt kulturális szempontból. Több történelmi civilizáció határán jött létre Montenegro, de a társadalom hagyománya az, hogy a multikulturális mm, koncepció működhet. Ez nem ez a generáció érte el, hanem a több száz éves elmúlt időszak. Régebben királyság voltunk, és a királyaink elég bölcsek voltak ahhoz, hogy valamennyi különböző kultúrát egybeolvasszák. És azt gondolom, ez a példa nem csak a Balkáni régió, hanem valamennyiünk számára fontos, hiszen egy globális társadalom létrehozására törekszünk. Az EU, mint társadalom versenyez a többi civilizációval a világban. De szeretnénk jó példát mutatni, és segíteni ennek a térségnek az újraintegrálását független országokként. Azt gondolom, hogy az elmúlt évszázadban nagyon sok pozitív dolog történt, és nem csak negatív dolgok történtek. Nagyon sok közös, pozitív örökségünk van, sok eredményt értünk el az elmúlt évszázadokban, és ezek révén is a balkáni térség új alapokon csatlakozhat Európához. Mi továbbra is ezen fogunk munkálkodni. Bizonyára önök is tudják, hogy majdnem tíz évvel ezelőtt parlamenti reformot indítottunk. Ez egy helyi kezdeményezés a nyugat-balkáni régió kezdeményezése volt. Először is a régió megbékélését céloztuk meg, utána pedig próbáltunk szorosabb kapcsolatot alakítani a régió parlamentjei között. Köszönöm szépen, kedves barátaim, önök elejétől fogva velünk voltak. Doris Pack, aki most érkezett, Charles Tanok igen sokat segített az állásfoglalásával. Rócsak Lunacek kolléganő és mások is. Ők barátok voltak akkor is, amikor hibákat követünk el, de segítenek is abban, hogy ne hibázzunk. És nagy örömmel fogadom, hogy Horvátország is nem sokára egyenlő tagként csatlakozik ehhez a kamarához, ez hatalmas ösztönző valamennyiünk számára. És úgy gondoljuk, hogy a jövőben ez a régió jobb helyzetben kerül majd. Köszönöm. President, thank you very much for this introduction. Köszönöm szépen a bevezető szavakat. Képviselőké a szó. Először Tánok úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szívélyes üdvözlet önnek, parlamenti elnök úr, elnézést, hogy nem tudtam a felszállása elejétől jelen lenni. Ahogy ön is tudja, az én jelentéseimet szinte ellenszavazat nélkül fogalták el ebben a szakbizottságban. volt a kompromisszumos módosító indítványok, de azt hiszem, hogy elégedettségre adokott az eredmény. Montenegro barátai vagyunk, ez jó hír, szép történet a sajtóban. Néha egy kis pozitív, konstruktív kritikára szükség van, de az önországa jó irányba halad. És reméljük azt, hogy a prioritások a 23-as, 24-es fejezet lesznek, a szervezetbűnözés korrupció kérdései továbbra is magasan maradnak a prioritási listán. A szakbizottságunk és a közvélemény is leginkább ezen elemek miatt aggódik a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban. Bízom abban, hogy a kormányuk mindent meg fog tenni, ami szükséges, hogy az e fejezetek megnyitásához szükséges feltételeket teljesítsék. Széles körű érdeklődés övezte a módosító indítványokat itt a szakbizottságban, a kisebbségek jogai, a szexuáltásuk miatt kisebbségbe kerülő emberek kérdése, aztán a nemzeti ez érdekelt minket, de az euróatlanti integrációval kapcsolatban Montenegróban széles körül a konszenzus. Nincsenek olyan problémáik, mint amelyek sajnos néhány szomszédjukat a régióban hátráltatják. Ez egy jó kohézióval rendelkező kicsi ország. Vannak apró bagályak, de nem sokára Horvátország az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, és a regionális közvetítő szerepben üdvözölhetjük majd remélhetőleg az önök országát, amely segíteni fog különösen Albánia, Bosznia-Hercegovina tekintetében a feszültségek csökkentésében. Önök már tagjelölt ország, megkezdték a tárgyalásokat, visszavezethetik a Nyugat-Balkánt erre az útra. A parlament nagy érdeklődéssel követi az önök folyamatos haladását az Európai Uniós tagság felé. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Köszönöm. Elnök úr, Említette azt, hogy sok barátja van ebben a házban, nem csak ebben a szakbizottságban, ahol persze a szocialisták és demokraták, mi eleve az önök barátai vagyunk, és azt szeretnénk, hogyha az EU bővítése és integrációja folytatódna. Hogy az összes nyugat-balkáni ország, természetesen Montenegróval együtt, előbb-utóbb az EU tagjává váljon. Persze a házi feladatot el kell végezni, ehhez nem fér kétség, de ezt tudjuk támogatni, ebben tudjuk önöket segíteni. Úgyhogy nagyon bátorító volt azt hallani öntől, hogy konszenzus van Montenegróban. Ez az alap, hogy legyen konszenzus a társadalomban, a politikai pártok között az irányról. Jó volt ezt hallani öntől, és azt is, hogy például a szakbizottság, nagyon fontos bizottságok elnökei, például az Európai Uniós Integrációs Bizottság elnöke, az ellenzék kezében van. Ez is azt mutatja, hogy van konszenzus. Persze, ön is tudja, hogy mit kell még elvégezni. A korrupció ellen tovább kell folytatni a küzdelmet, az állam működése, az adminisztráció, a közigazgatás működése még javítható, de hát tudják, hogy mi a feladat, és a jó úton haladnak. De hadd kérdezzek valamit az úgynevezett új tagállamok tapasztalata is érdekes lehet egy ország számára, és egy ország számára is fontos az, hogy ne csak administratívan, hanem gazdasági szempontból is fellépjen a korrupció ellen. Mihelyt e nagy 500 millió emberből álló piac részévé válnak, az újabb lehetőségeket fog ö, hozni, de a gazdaság számára kihívást is fog jelenteni. Szeretném megkérdezni, hogy az önök gazdaságának a fejlődése hogyan halad. Sajnálatos módon olyan időket élünk, amikor a legtöbb ország, ha nem mind, nehézségekkel néz szembe. Az önök országára milyen hatással van ez a gazdasági helyzet? És talán esetleg arról is szólhatna, hogy hogyan tudunk segíteni. Nem csak az EU csatlakozási alapok révén, hanem például azáltal, hogy integráljuk a gazdaságainkat jobban, mielőtt önök is tagállamá válnak. És az utolsó megjegyezni való, már megemlítették, hogy Montenegro áll most az első helyen, hiszen Horvátország, amiről az utolsó jelentést nemrég szavaztuk meg, már taggá fog válni július első évet, Tehát önök következnek ez az óriási felelősséggel is jár, hiszen önök tudják a barátoknak Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Albániában megmutatni azt, hogy ha elvégzik a feladatot, a házi feladatot, akkor ez egy elérhető cél. Ön is említette, hogy tisztában vannak ezzel a helyzettel, és Montenegro szeretné ezt a nagyon fontos szerepet betölteni, nem csak a saját országuk, hanem a szomszédok számára is, akiket a az egész régiót érinthet a további bővítés. Thank you, Chair. Welcome. Köszönöm, elnök úr. És parlamenti elnök úr, üdvözöljük Önt itt ebben a parlamentben. Ahogy kollégáim is mondták, az Önök országa egy sikertörténet. Mióta Olirén az előző biztos azt mondta, ezt kimondta, 7-8 év telt el. Azóta már a következő ö, bizottságnak is lassan jel lejár a mandátum, a következő parlamenti ciklusnak is lassan vége van, és önök még mindig sikertörténet. A legkisebb ország a régióban a legnagyobb ambíciókkal. Egyetértek, hogy én is azok közé tartoztam, akik nagyon komoly nyomást gyakoroltak mindenkire, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat Montenegróval, mert hiszem azt, hogy csak akkor, amikor ezek megkezdődnek, akkor lesznek képesek a megfelelő reformokat és változtatásokat végrehajtani. Önök egy olyan ország, amely már tárgyalásokat kezdett az Európai Unióval. Tudniuk kell, hogy amikor az első lépés feltételeit teljesítették, akkor készek vagyunk tovább lépni a következő lépésre. Az önök országának, mint például az önöké vagy a szomszédos országok, az az egyik problémája, hogy nem feltétlenül hisznek a reformokban, mert nem biztosak abban, hogy mit hoz a jövő. Ezért nem csak az a fontos, hogy önök levonják a tanulságokat, hanem az is, hogy mi is tudjuk, hogy mi mit tehetünk a mi oldalunkról, hiszen a reformok motorja az, hogy egy valós és realista, realisztikus jövőt tudjunk felvázolni a tárgyalások során. Amikor egy ország tudja, hogy olyan, ha reformokat hajtunk végre, akkor azért jutalomból tovább léphetünk a következő lépcsőfokra, az komoly motivációt jelent. Mindannyian tudjuk, hogy miből kell többet csinálni, önök épp úgy, mint mi. Én nem voltam annyira aktív, mint Tenok úr, én csak árnyék jelentéstevő voltam a néppárt részéről, és igazából egyetlen módosítót sem nyújtottam be ehhez a szöveghez, mert úgy gondoltam, hogy ő nagyon jól összefoglalta a tárgyalási folyamat pozitív aspektusait, és ugyanakkor rámutatott az elvégzendő feladatokra is. Úgyhogy még ebben a tekintetben is önök egy sikeres országnak mondhatók. Mert a mi reakciónk nem az volt, hogy újabb és újabb módosítókkal ö, írjuk elő azt, hogy mit kell önöknek tenni, hanem egész egyszerűen csak érdeklődéssel követjük a folyamatot. Még egy dolog. Az önök vezető szerepe a régióban, a jó szomszédság tekintetében eddig jelentős volt. Most, hogy megkezdték az EU-s csatlakozási tárgyalásokat, úgy gondolja, hogy ez maradhat továbbra is az egyik prioritás? A véleményem szerint ez nagyon jó lenne, mivel önök egy olyan ország, amely nem vonódott bele mélyen semmi olyanba, amiről nehéz lenne beszélni, amikor a Balkánról szólunk. Nem voltak katonai intervenciója a szomszédos országokban. Az önök országa még most is könnyen tud találkozókat szervezni, amelyeken mindenki szívesen részt vesz. Gondolják, hogy van kapacitásuk arra, hogy a szomszédsági kapcsolatok ábolása és a regionális együttműködés területén ezt a szerepet fenntartsák? Lesz erre idejük? Amellett, hogy a tárgyási folyamatra koncentrálnak? Köszönöm. Herzlich willkommen, Branko. Üdvözlöm Önt, Branko, és uh, Rucsek úrnak mondom, hogy uh, ne legyen féltékeny, hiszen Branko nem az én párt családomhoz tartozik, de húsz éve barátok vagyunk, ezért szólt hozzám barátként, ezért ne légy féltékeny rám. Uh, hiszen bizonyosan inkább a te pártsádathoz tartozik, mint az enyémhez. Én ennek ellenére szerettem őt, de mindig is elmondtam neki, hogy mit nem találtam jónak. Nagyon jó az Montenegró vonatkozásában, hogy mindig kollégiálisan tudtunk együtt dolgozni, és mindig néven neveztük a dolgokat. Természetesen ez egy előny, ahogyan Anna is említette, hogy Montenegró problémái nem ugyanazok, mint a szomszédos országoké, tehát egy kicsit egyszerűbb a helyzet, mint ott, ahol etnikai feszültségek vannak, illetve ezek sokkal nagyobbak szívesen megtudnám, hogy a kisebbségekkel kapcsolatban tudsz-e valamit mondani, azaz, hogy az albán, a bosnyák kisebbséggel vannak-e problémáitok, illetve a szerbek nagy ö, népesség részével, amely még ott van Montenegróban. Tudsz erről valamit mondani? Egyébként szeretném azt kiemelni, amit Anna is elmondott. Arra kérnélek, hogy a Cetanya fórumot továbbra is használd, és továbbra is tevékenykedj a régióban, a régió együttműködése érdekében. Azon tárgyalások, amelyek eddig zajlottak, azok bizonyosan nem terhelik le a parlamentárnokét, bizonyosan van lehetőséged arra, hogy ezen megbékélési folyamatot még erősebben szorgalmazd és ez a Citenye fórum erre különösen alkalmas. A kollégák is természetesen rendelkezésre állnak Citenyében a megbeszéléseket, illetően sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz. Nos, ezen kérdéseknél ö, szakadékok tárulnak fel. Lunácsek asszony. Anyway, also on behalf of the Green... A zöldek nevében is üdvözlöm itt a parlamentben. Nagyon jó ötlet, hogy eljött hozzánk. És így a hivatalos találkozók körül, között is társalog velünk, ez egy nagyon jó szokás. Üdvözlöm azt is, amit arról mondott, hogy az önök parlamentje integráló tényezővé vált. Különösen akkor, amikor tudjuk, hogy a parlamenten belül is vannak feszültségek. És szeretnék Doris Pakra reagálni, aki szerbia montenegro kapcsolatával kapcsolatban tett fel kérdést. Nemzet, nyelv, zászló, himnusz, stb. Ezek mennyire közösek, mennyire válnak el, és mennyire problémás ezeknek a kérdése. Még egy dolog, amit szeretnék felvetni. Még vannak aggájaim, nekem is, bár Montenegro barátja vagyok, de így is feladatom az, hogy a kritikus kérdéseket is felvessem. Az a tény, hogy önök már megkezdték a tárgyalást az Európai Unióval, a 23-as és 24-es fejezetek megnyitottak, ez nem csak Montenegro, hanem az egész Nyugat-Balkán és az EU számára is jó. A Horvátország után fontos, hogy legyen egy következő ország, amely már a folyamatot megkezdte a csatlakozáshoz, hogy ez, az, ez ne álljon le, ne ragadjon be ez a, az a bővítési folyamat. Sokan gondolkozunk azon is, hogy a média szabadsága és a, az újságírók megfenyegetésének a helyzete hogyan alakul. A miniszterelnök testvére is belekeveredett egy ilyen ügybe, aki a telekom társaságok privatizálásának a bírálata miatt szintén célponttá vált. Hogyan birkoznak meg az ilyen, ezzel a helyzettel? Kritikus fontosságú, hogy itt tiszta fejjel gondolkozzanak. Más esetekben, amikor megfenyegettek újságírókat, ott tapasztaltuk, hogy nagyon lassan haladnak az eljárások. És félek, félünk attól, hogy ha az újságírók, akik kritikusak a kormányal szemben, mondjuk az ő újságuk kevesebb hirdetési bevételhez jut azért, mert a hatalmon lévők lebeszélik például a nagy cégeket arról, hogy reklámozzanak ezekben a lapokban, és ezzel el lehetetlenítik őket. Ez aggasztó jelenség, ami a média függetlenségét érintheti Montenegróban. Még egy dolog, a nők képviselete a parlamentben akár. Nagyon sokan üdvözöljük azt, hogy a választási keretben bent van az a cél, hogy a nők 20%-ban képviseltessék magukat legalább a parlamentben de azt hiszem, hogy jelen pillanatban 17%-ot tudtak elérni. Ön, mint a parlament elnöke, mit szándékozik megváltoztatni, hogy a jövőben többen legyenek, és legalább a képviselők 30%-a nő legyen. Nem mondhatnám, hogy az összes új tagállamban nagyon jó a helyzet, de legalább ebben a parlamentben elég jó a helyzet. Ha lenne, ha már van egy választási keret, akkor jó lenne, hogy olyan intézkedések is lennének, amivel ezt a célt elérik. Hogy a listán lévő nőket tényleg meg is válasszák, és ne csak ilyen dísznők legyenek a listákon. Még egy dolog, aztán be is fejezem. A Nyugat-Balkán non az LMBT közösség szempontjából is vezető szerepet tölt be Montenegro, és ez nagyon pozitív. Az is, hogy a korábbi kormány és miniszterelnök meghívta az összes régióbeli igazságügyminisztert, hogy találkozzanak. Remélem, hogy folytatni fogják ezt a gyakorlatot, hiszen a régiónak vezetőre van szüksége a területen, nem csak arra, hogy mi állandóan szajkózunk a saját véleményünket, hanem várjuk azt, hogy a Montenegrói Parlament is aktív lesz ezen a területen. Köszönöm azt a munkát, amit végeznek, és nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel várom a jövőbeli kooperációt is. Thank you, Chair. Mr. Speaker, I would like to... Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a vendégünket az ALDE frakció nevében, és természetesen gratulálok is mindahhoz, amit mostanáig elvégeztek. Remélem, hogy az ír önökség alatt még több új fejezetet sikerül megnyitniuk. Legalábbis mi ezt nagyon szeretnénk, és ez egy nagyon erős motiváció, Egyrésztről Tacsics és Tacsi számára, másrészt pedig ez egy nagyon erőteljes üzenetet küldene a régió valamennyi országának. Montenegro, Szerbia és Koszovó trojkája most már mindenképpen a legpozitívabb csoport. Ez egy vezető szerepet betöltő klaszter mindazoknak, akik valahogy elvesztek a történelem országútján, és akik sajnos még nem tekinthetők jövendőbeli tagországnak. De szeretném megragadni ezt az alkalmat, nem azért, minthogyha hirdetni szeretném szóba került Montenegro vonatkozásában az LGBT személyek kérdése. Az ővelük kapcsolatos negatív megjegyzéseket gyűlöletbeszédnek minősítették. Ez nem egy EU-s fogalom, ez az én szemszögemből valami légből kapott dolog, de azt gondolom, hogy Montenegrónak sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell majd tennie azért, hogy javítsa a párbeszédet valamennyi, hogy úgy mondjam, civil szervezet, illetve a kormány között. ami eddig történt és elhangzott, azt figyelmen kívül hagyták. Az ilyen típusú üzenetek figyelmen kívül hagyása pedig lehet, hogy stratégiai jellegű, de, de ez nem, nem, valójában nem az. Lehet, hogy taktikai célú, de rosszul fog működni. Azt gondolom, hogy az Európai Unió értékrendjét lépésről lépésre be kell vezetni Montenegróban is nem csak a médiában, ahogy Úrike mondta, hanem bármilyen párbeszédben a civil szervezetek kell, vagy a civil szervezetek részéről, hogyha egy egyházat lehet egyáltalán civil szervezetnek tekinteni. Köszönöm. Thanks a lot. Uh, Köszönöm. Megpróbálok röviden válaszolni. Igen, a gazdaság másokhoz hasonlóan mi is megfizetjük az árát az ingatlan piaci lufinak. Ez megtörtént Bulgáriában, Spanyolországban és más országokban is. De kicsi a területünk, és igen, sokan új beruházásokat eszközölnek, az energiaiparban is. Csak 20%-át használjuk fel a termelt energiának. Mm, jelenleg a növekedésünk csak fél százalék, de nagyon sok lehetőségünk van a növekedésre. és hogyha elég okosak vagyunk, és nem szalasztunk el annyi lehetőséget, mint legutóbb, akkor én optimista vagyok, és akkor Montenegrónak szép lehet a jövője a turizmus is erőteljesen növekedett. A horvát külügyminiszter, jó barátom, és ő mondta, hogy igen, sokan érkeznek Dubrovnik környékére. Ez nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is nagyon jó hatással van az országra és ezen kívül szorosak a kapcsolatok Horvátország és Montenegro között, ez pedig a jövőben is így marad. És köszönöm mindazt a támogatást, amit kaptam. Van, akit ki is felejtettem. De próbálok objektív lenni. Huszonnégy évet töltöttem a parlamentben négy országban, tehát azt gondolom, nagyon sok valódi tapasztalatom van a parlamentben. Montenegro a régió stabilitásának és egyensúlyának a fontos szereplője. És próbáljuk ezt a pozíciót még tovább javítani. Doris említett egy lehetőséget, a parlamenti fórumot, és ezt lehetne használni arra, hogy a parlamentek közötti együttműködést javítsuk. A román, macedón és a jövőben Szerbiával, Boszniával és Koszovóval is hasonló kapcsolatot tudnánk kiépíteni. Ezt a jövőben is meg fogjuk tenni. A történelem során a 19. században már volt már erre példa, amikor Montenegro a Balkán régióban megpróbálta összekötni a horvát és szerb különféle mozgalmakat. Ez nem egy újdonság, mindig is vezető szerepet töltöttünk be. Legalábbis a kulcsfontosságú történelmi pillanatokban. Doris kezdetől fogva mellettünk állt, ami pedig a kisebbségeket illeti. Montenegróban speciális helyzetünk van a kisebbségekkel. Vannak tipikus kisebbségek, az albánok. Ők ők jobban elkötelezettek Montenegró iránt, mint az úgynevezett ortodox többség. Ez a 19. századi történelmi Montenegrón alapozik, alapozódik, amikor az európai országok többségétől eltérően területet kaptak a muzulmánok. És az első tíz évben meghagyta számukra a sariát is az akkori uralkodó. A 19. században Montenegro egy keresztény teokrácia volt 1851-ig. De az állam érettségét, vezetői érettségét az jelzi, hogy a 21. században még mindig tudunk több etnikumot magába foglaló társadalom lenni. A 19. századi cselekedetek alapozták meg a 21. század önbizalmát. És ott vannak még a szerbek, akiket nem neveznék kisebbségnek, inkább nemzetnek Montenegron belül, mint mások. Én a horvátokra sem mondom, hogy kisebbség lennének, noha csak egy százalékok van. de az ő örökségük Montenegróban eh, régebbi, mint másoké, ezért én nem mondom, hogy kisebbség. Én nemzetnek hívom őket. 91-ben 9% szerb volt, most pedig 27%. Eh, ugyanazok az emberek eh, etnikumot váltanak, máshogy nevezik őket. Ez inkább politikai, mint sem etnikai megjelölés. Mit tettünk ezzel? A Reintegrációs Bizottság elnöke az új szerb demokráciából érkezett. A Korrupciós bizottság, Korrupció elleni Bizottság elnöke a szerb uniós mozgalomból eh, érkezett. A Költségvetési Bizottság elnöke pedig szintén az ellenzékből érkezett. Az új napirend része a korrupció elleni küzdelem, a reintegráció és a költségvetés. A megfelelő témákról kell beszélni, nem pedig a gyökerénkre koncentrálni. Montenegró fel fog hagyni ezzel. Testvérek vagyunk, az egyik szerb, a másik pedig montenegrói, és erre nagyon sok példát lehet látni. És ami optimizmusra ad okot, hogy a különféle régiókban az iszlám, a katolikus, az ortodox vallás képviselői montenegróiként szólalnak meg, annak ellenére, hogy a gyökereik mások. Ez azt jelenti, hogy már nem annyira etnikai nemzet vagyunk, hanem polgári nemzet. Mi most nem montenegrói nemzet vagyunk, hanem montenegrói polgárok nemzete, és azt gondolom, hogy ez a jövőben is a helyes irány. A média szabadsága. Montenegróban a két legnagyobb példányszámban eladott újság ellenzéki lap. Ez tipikus. Tehát a két legjobban fogyó újság az egyik a szerb pártokat támogatja. Ez azt jelenti, hogy jelen van a szabadság, és erőteljesebb a támogatottságuk, mint a másik oldalé. És igen, vannak azok az esetek, amiket még meg kell oldani. De azt gondolom, hogy ezen a területen megvalósul a hatalom egyensúlya. És itt volt a miniszterelnök nővérének az esete is a sajtóval, de ne feledkezzünk meg a Deutsche Telekomról sem. Erről szólt a parlamenti vizsgálat. És az ellenzékkel együtt joguk, joga van a parlamentnek őt is a vizsgálatra beidézni, őnek is sincsen immunitása, hogyha hívják, akkor jönnie kell. A testvére miniszterelnök, de attól még ő nem mentesül az ilyen típusú vizsgálatok alól. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ezt a parlamenti választást megelőző kampány alatt tettük. És az uralkodó, az uramon lévő koalíció tagjai szavazták ezt meg. Így próbáljuk helyreállítani az egyensúlyt. Dekriminalizáltuk például a rágalmazást. Ez már nem szerepel a büntető törvénykönyvben, és azt gondolom, hogy ezen a területen is egyre inkább előre haladunk. Ami pedig a szerb-ortodox egyházat illeti Montenegróban. Dacsics eh, miniszterelnök úrnak és nekem ugyanazok a problémáink. Nagyon sokan kampányoltak ellene, és az elmúlt napokban ez motiválta őt. Bár a politikai eh, szinten eh, mindig ellenfelek vagyunk a szerb-montenegrói eh, unióval kapcsolatban is. A politikai szinten nagyon erős ez az egyház, és nem csak vallási, hanem politikai szinten is. A nato harmadik birodalomnak nevezték. És ezért egyáltalán nem büntették meg őket. És most néhány nappal ezelőtt nem a bombázás alatt. Aztán támadták a leszbikus, meleg, biszexuális és transzexuális közösséget teljesen nyíltan. és csak egy olyan közösség van, vallási közösség, a szerb ortodox egyház, ami nem szerepel a, a törvény szerinti regisztrációban, mert ők nem ismerik el ezt az államot. A katolikus, az muszlim és a montenegrói ortodox egyház is regisztrálásra került, csak a szerb ortodox egyház nem. Ők támadják a társadalmunk legfontosabb értékeit, az EU és NATO integrációt, a több etnikumú társadalmat, az LGBT népesség problémáinak megoldását és a más prioritásainkat is. Egyesek azt írták, hogy minden nagy értéknek szüksége van ellenzőkre. Valószínűleg a szerb ortodox egyház arra ösztönzi Montenegrót, hogy még inkább megerősítse az értékeit és a megfelelő úton haladjon. De szeretném, hogyha ők is a törvényes keretek között működnének. És remélem, hogy Dacsics miniszterelnök úr is a jövőben megbirkozik majd a szomszédaival. Koszovó a legnagyobb probléma ezek közül. Próbálunk majd segíteni nekik hivatalos látogatáson járt Montenegróban, ekkor én is találkoztam vele, és próbálunk majd a jövőben is együttműködni. De ahogy az előző hozzászólásomban is említettem, rendkívül fontos, hogy Szlovénia után Horvátország is teljes jogú taggá válik az Európai Unióban. Horvátország integrációja a Balkán térség számára igen fontos. Hiszen remélhetőleg ezt majd a reintegráció fogja követni. És így meg tudjuk mi is mutatni, hogy egyenlő, egyenrangú tagjai lehetünk az Európai Uniónak. Köszönöm. President, Elnök úr, köszönöm szépen a beszámolót és a vitát. Lunácsek képviselő kapja meg nem sokára a szót, hogy lezárja a vitát, de szerintem nagyon jó, hogyha most az egyre részletesebb csatlakozási folyamatban folytatni tudjuk ezt a gyakorlatot, és ezt mi tudunk cserélni luna csak azt, hogy szeretném egy kérdésre emlékeztetni az elnök urat, mégpedig a nők részvétele a parlamentben. Hogyan szeretné elérni azt, hogy legalább 30%-ban nők legyenek a képviselők a parlamentben? Több demokrácia Montenegróban, több nő a parlamentben. Közvetlen a kapcsolat. Hogyha a demokráciát fejlesztjük, akkor a nők száma is nőni fog a parlamentben. Ebben biztos vagyok. Herzlichen Dank noch einmal, Herr Präsident, und wünsche Ihnen weiter Erfolg bei Ihrer Arbeit. Alles Gute. Köszönöm szépen, elnök úr, sok sikert kívánok a munkája során. Ja.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 Meine Damen und Herren, ich darf in unserer Mitte Pierre. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm körünkben Pierre Vimont, az EKS ügyvezető főtitkárát. Éppen az imént említettük, hogy elnézést kérek, hogy kis késedelemben vagyunk, de még mindig sokkal előrébb vagyunk, mint a melli tréning misszió, éppen ezért nem olyan rossz a helyzet. Hálásak vagyunk neki, amiért ellátogatott ma ide hozzánk a miniszteri találkozót követően, melynek tárgya már itt támogatása volt, valamint az azt követő nyomonkövetés a Mali helyzettel kapcsolatosan. Úgy vélem, hogy ezen konferenciával kapcsolatban talán megtar- megtudhatunk néhány dolgot, amelyre február 5-én került sor Brüsszelben. És uh, itt közös elnökséggel zajlott ez az ECOWAS, illetve az Afrikai Unió részvételével ez a konferencia. Némileg frusztráltak is vagyunk, mert az az érzés itt, hogy a két és fél évvel ezelőtt elhatározott Száhel stratégia nem jutott túlságosan előre. Éppen ezért el kell mondanom, hogy itt nem csak a Száhel kérdésről van szó, hanem a külügyi szolgálat felülvizsgálatáról is. Talán vannak okai annak, hogy most a háború kitörésekor januárban megállapítottuk, hogy az októberi határozat azt illetően, hogy egy tréning missziót küldünk Máliba. Nos, ezt illetően elkönyv, elkönyvelhetjük, hogy még az előkészítő szakaszt sem zárták le. Felvetődik a kérdés, hogy mitől is függ ez. Talán ez a kérdés is segíthet, hiszen itt közös érdekünk az, hogy a jövőben ezeket a feladatokat gyorsabban végre lehessen hajtani, és talán az Európai Parlament a e tekintetben segítséget tud nyújtani hálásak vagyunk, hogy hallunk öntől a Dohai konferenciát, illetően január 31-én került erre sor, az Európai Unió és részt vett Addis Adibában, és ott 50 millió eurót ö, csoportosítottunk át erre a célra. Jó lenne, hogyha ő most beszámolna ezen ügyek aktuális állásáról. Pierre, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok a lehető legrövidebb lenni. Talán még rövidebb, mint az EUTM misszió, ami 15 hónapig se tartott ki. Naprakész információt szeretnék szolgáltatni arról, hogy hogy állunk ma. Az elmúlt pár napban mi történt Mali kérdésében? A három különböző dimenzióban, a, ami a válságot érinti. Van a katonai dimenzió egyrésztről, a politikai, diplomáciai dimenzió, illetve a gazdasági fejlesztésre vonatkozó kérdéscsoport. Megpróbálok ezzel a kérdéseikre is reagálni, illetve az elnök úr bevezető kérdéseire reagálni. A katonai helyzettel kapcsolatban Jelen pillanatban átmeneti helyzetben vagyunk, egyik stádiumból lépünk át a másikba. A mali és francia csapatok visszafoglalták a legtöbb várost az északi részen. Az afrikai erők segítségével, amelyek lassan szintén bevonulnak. Körülbelül 4000 francia katona van jelen a terepen, a mali hadsereg 4 és 5000 fő közötti katonát számlál, és az afrikai haderők több mint 2000 fővel vannak képviseltetve Csádból, és jelen pillanatban körülbelül beépül nagyjából 2500 afrikai katona, akik 5-6 ezerre fognak majd kiegészülni, amikor elérkeznek erre a területre. Tehát ez mind folyamatban van. És most teljesen új a helyzet, mert meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk a stabilizációt célozni, amit az ország biztosításának vagy biztonságosság tételének nevezünk katonai nyelven. A lázadó csoportok észak felé távoztak és tűntek el, de terrorista cselekményeket és ilyen jellegű támadásokat folyamatosan elkövetnek. Ezt aszi, ez aszimmetrikus hadviseléshez vezetett katonai nyelven, amit mindig rendkívül nehéz ö, befejezni, mindig nagyon nehéz helyzetet idéz ez elő. Mit tesz az Európai Unió? Logisztikai és pénzügyi segítséget nyújt az afrikai haderőknek. 50 euró az afrikai béke eszközről, ből, amit néhány nappal ezelőtt a Diszabevában jelentettünk be, és emellett elkezdtük az EUTM misszió összegeinek a felszabadítását is, ők a mali haderő kiképzésére és tanácsadására specializálódtak. Az első csoportok megérkeztek, a misszió nagy része az elkövetkezendő napokban fog megérkezni. Körülbelül 500 fő, 200 kiképző ember és 300 egyéb gyakorlati kérdésekkel vagy védelemmel foglalkozó személy. Ez történt tehát az elmúlt hetekben. A legtöbb tagállam részéről érkezett hozzájárulás. A legutóbbi az a belga kormány volt, amely egészségügyi helikoptereket ajánlott fel. És a francia műveletekből átcsoportosította ezeket a helikoptereket az EUTM misszióhoz. Nagyon fontos az, az, az a kérdés, hogy egy lassú átmenetet szeretnénk látni az afrikai haderő felé, amelyet az Afrikai Unió és az ECOVAS irányít, vagy pedig egy ENSZ békefenntartó hadtestet szeretnénk látni. Időre van szükség, hiszen az ENSZ biztonsági tanácsban megegyezésre kell jutni a misszióval kapcsolatban. amely definiálja ennek a békefenntartó hatásnak a misszióját, a, a feladatait, és a békefenntartó hatásnak a költségvetését és az eszközeit is biztosítja. Ha jól érzem, vagy értem, akkor a jelenlegi afrikai haderő fogja a legnagyobb részét kitenni ennek a jövőbeli ENSZ békefenntartó hadtestnek. Az ENSZ biztonsági tanácsának azonban meg kell bizonyosodnia arról, hogy sikerült a katonai helyzetben egy bizonyos stabilitásig eljutni, ez után jelenhetnek meg a terepen a békefenntartó erők. A Ban Ki-moon is mondta, hogy ahhoz, hogy békefenntartók jelenhessenek meg a térségben, ahhoz előtt békére van szükség, de még nem tartunk itt. Jobban fel kell mérnünk a helyzetet az elkövetkezendő napokban, mielőtt tovább lépünk a lehetőség tekintetében, hogy békefenntartó hadtestet állítsunk fel. Az elkövetkezendő hónapokban valószínűleg még nem fogjuk látni ennek a felállítását, úgyhogy egyelőre a jelenlegi eszközökkel kell fellépnünk. Bamakóban, és ez a második dolog, amiről szeretnék beszélni, tehát jelen pillanatban Bamakóban a politikai helyzet nyugodt. A politikai menetrendet elfogadták. Ennek két pillére van. Az első az, hogy megkezdődjön az a politikai folyamat, amely majd választásokhoz fog vezetni, elnöki választ, elnök választásokhoz júliusban. Ennek az első fordulóját most jelentették be, július 7-én lesz megtartva. Néhány megfigyelő túlságosan ambíciózusnak tartja ezt a célt, de legalább van már egy dátum, megpróbálunk majd a máli hatóságoknak segíteni, hogy ezt a célt teljesíteni tudják. Másodszorban arról is szó van, hogy egy megbékélési folyamatot és egy nemzeti párbeszédet kell beindítani, egy nemzeti bizottság felállításával, amely kezelni fogja azt a kérdést, hogy az összes politikai erőt összehozza, és az összes közösséget összehozza, független attól, hogy az északról vagy délről származnak. Nem csak a Tuareg népességet, hanem a többieket is. És ez elég nehéz folyamat lehet, mert nagyon eltávolodtak egymástól ezek a csoportok. És ez a folyamat egy ponton el fog jutni egy olyan fázisba, hogy össze kell kapcsolódjon a választási folyamattal. És a köztársaság elnökét kell, hogy majd megválasszák. Néhányan viszont azt mondják Bamakóban, hogy a megvékélés szempontjából nem fognak tudni megoldásra jutni azelőtt, hogy az új elnököt megválasztanák aki egyébként majd megadhatná a legitimációt ennek a bebékélési folyamatnak. Támogatjuk ezt a folyamatot is, a különböző pénzügyi és technikai segítségnyújtási lehetőségeink mellett, amivel a mali hatóságokat segítjük, technikailag támogatjuk a választási folyamatot is és lesz egy választás megfigyelő küldetésünk is majd, amennyiben erre eljutunk odáig. A gazdasági támogatással is kell foglalkozni. Ezen a területen rövidtávú segélyekkel segítjük a stabilitási eszközön keresztül 20 millió euróval jelen pillanatban Malit, hogy segítsük az északi felszabadított területeket abban, hogy a lehető leggyorsabban a, azokat a szociális szolgáltatásokat, társadalombiztosítási szolgáltatásokat, amelyek teljesen eltűntek, vissza tudják állítani. De ezen túlmenően, és Pibax biztos úr nemrég jelentette ezt be, újraindítjuk azt a támogatási programot, amelyet egy ideje befagyasztottunk. Ez pedig az egész 250 milliós csomagra vonatkozik, amely néhány az oktatás, élelmiszerbiztonság, egészségügyi prioritásokra fog összpontosítani. Ezt a lehető leggyorsabban próbáljuk majd felszabadítani költségvetési segítségnyújtás formájában, hogy segítsünk a mali államnak a lehető leggyorsabban visszaépíteni ezeket a szolgáltatásokat. Hozzáadnám, hogy a teljes 150 millió eurónál nagyobb humanitárius segítségnyújtás is érkezik Maliba. A humanitárius segítségnyújtásra elköltett költségvetésből és az Európai Fejlesztési Alapból. Tehát ezekkel összevéve láthatják, hogy mit is teszünk jelen pillanatban. Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy ez nagyon későn érkezik, de mondanám, hogy a mali hatóságoknak nem ez a véleménye. Az elmúlt napokban járt Brüsszelben a mali miniszterelnök, aki ismételten elmondta, hogy az Európai Unió a fő partnere és a fő támogatója az egész válságban, amit országa jelen pillanatban átél. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy néha elfelejtkezünk arról, hogy az egyik nehézség, amivel szembe kellett néznünk akkor, amikor az EU témet felállítottuk, hogy a már múlt március óta, ahogy bizonyára emlékeznek, akkor volt egy államcsíny, ami későbbiekben a területe egy részének elfoglalásához vezetett. Tehát legalább legitim, vagy legalábbis alkotmányos erők nem voltak Bamakóban, akik mondjuk rábólinthattak volna az EUTM-re. Csak július-augusztusban lett, vagy tért vissza az átmeneti elnöke Malinak, az ideiglenes elnöke, és ezután állított fel egy új kormányt. Az EUTM kapcsán azonnal felvettük vele a kapcsolatot, és felgyorsítottuk az EUTM bevetésének a lehetőségét, különösen miután a válság kitört január hónapban. Az első elemei már megérkeztek egy hónappal ezelőtt, és persze lehetnénk ügyesebbek, de jelen pillanatban a terepen mindenki örül annak, hogy az EUTM missziója már helyben van, és a lehető leggyorsabban megkezdheti a munkát. Már így is túl hosszan beszéltem el már, elnézést kérek ezért, de akkor itt most abba is hagyom. Thank you very much, Pierre, for this information. Köszönjük szépen ezeket az információkat, Pierre. Árlaki kollégának adok először szót. Köszönöm, Bimon úr. Egy igen összetett listát kaptunk, ami humanitárius, pénzügyi, logisztikai illetve a hosszú távú segítségnyújtás szempontjából is igen lenyűgöző. Majdnem fél milliárd euróról van szó, hogyha összeadjuk a 250 milliós humanitárius segítséget, a 150 millió hosszú távú segítségnyújtást, a 20 százalékos 20, 20 millió eurós északi segítségnyújtás és a 20 milliós logisztikai támogatást. Ez a mali válság szempontjából nagyon jelentős. Amit én hiányolok innen, az a politikai látkép. Különösen Algéria, Algéria szerepe ebben az egészben. Ha nem szeretnénk abba a hitbe ringatni magunkat, hogy a francia katonai beavatkozással megoldottuk a mali kérdést, és hogyha megértjük, hogy milyen kép uralkodik a Száhel övezetben, és nem veszük figyelembe Algériát, és hogy milyen rendkívüli mértékben megváltozott a politika, különösen a hírszerzési politika és a fedett akciók, amelyek az elmúlt 20 évben történtek ebben az országban. És ha nem foglalkozunk Algériával, akkor nem hiszem, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Ahogy azt ön is tudja, azok a csoportok, amelyeket én maffia terrorista szervezeteknek nevezek, hiszen ezek első osztályú mafiózók és harmadosztályú terroristák, már eh, nagyon sok éve úgy működnek, hogy titkosan vagy nem is annyira titkosan Algéria támogatja őket. És eh, a nyugati hírszerzési szervezetek eh, ezt elnézik. Ezek az országok már, ezek a csoportok már régóta függetlenné váltak, kezd saját finanszírozások lenni, Aztán egyszer csak rájöttek, hogy már nem kapják azt a támogatást, amit a múltban. Tehát nagyon fontos változásra van szükség, és egyértelműen kell tudnunk, hogy mit kell tenni ebben a régióban, és ismétlem, hogy Algéria is egy nagyon lényeges tényező. Enélkül nem juthatunk messzire. Köszönöm. Mikrofon nélkül. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr, és melegen üdvözlöm körünkben uh, Vimon urat, akinek egyik legnagyobb rajongója vagyok. A dzsihád terrorizmus, vagy maffia terrorizmus, akárhogy is nevezzük, ez fenyegetést jelent a régióban, és azon túl is és a megbukott mali állam valóban jól igazolható az Oland elnök által hozott döntést, hogy megoldja ezt a helyzetet. Teljes mértékben támogatom a francia csapatok bevonulását. Most a háború akut szakasza gyors győzelmet hozott, de most természetesen az aszimmetrikus hadviselés veszélye áll fenn, hiszen a terroristák beolvadnak a civil lakosság közé. A, legalábbis amit én a brit sajtóban olvastam, az alapján a helyiek őszintén üdvözölték a Bamako, Bamako-ban a francia és mali csapatokat. Tehát most már inkább a megtorlásnak van veszélye a dzsiháddal együttműködők szempontjából. elfelejtettem az egyik rövidítést, de mindezek a terrorista csoportok veszélyeztetik a polgári lakosságot, és az elmúlt években a seria szélsőséges formáját alkalmazták. De a frakcióm igencsak támogatja mind Franciaország azonnali beavatkozását, és a saját hazám, illetve más uniós tagállamok beavatkozását is támogatom. Ez egyfajta kétoldalú, háromoldalú vagy hasonló hadművelet maradt, kevés EU és LKS beavatkozás történt. És amikor a gyors fellépésről van szó, akkor két ország, Nagy-Britannia és Franciaország tette a legtöbbet, de úgy tűnik, hogy itt európai struktúrák nem kerültek szóba, és a NATO sem érdeklődött túlzottan a kérdés iránt. Én inkább azt szeretném tudni, hogy hogyan áll most a helyzet a terrorista fenyegetések területén. Volt egy képzési misszió, ha jól hallottam, volt a szomszédos Nigerben is egy hasonló kezdeményezés, és itt várhatóan az a veszély áll fenn, hogy az uránbányák a terroristák kezére kerültek. Ez egy olyan létfontosságú cél, amit meg kell védeni. A francia katonák Ról néhány héttel ezelőtt az hangzott el, hogy nincs felhatalmazásuk Niger vagy az uránbányák védelmére. Az EU úgynevezett lágy hatalmát, soft power-t hogyan tudjuk bevetni? ha megnézzük a térképet, akkor ezeknek az országoknak a határa a homokban önkényesen meghúzott vonal. Meg tudjuk ezt védeni? az autópályán Afrika szerte fegyvereket és drogot csempésznek az orsz- a kontinens egyik feléből a másikba. Az Európai Uniónak el kellene gondolkodnia ezen, egy biztonságos zónát kellene létrehozni a Száhel övezetben, és ez különösen érdekelté tesz minket ebben az övezetben. It was exactly six men. Yeah, but uh, I would like to mention Szeretném elmondani, hogy még mindig hatan szeretnének hozzászólni, tehát kérnék mindenkit, hogy tömörebben fogalmazzon. Eller úr, köszönöm szépen a kérdésem. A tréning misszióra irányul. Már Szomáliában vannak bizonyos tapasztalataink a Chain of payment be nem tartásával kapcsolatosan, aztán így módon a kiképzettek más erőkhöz csatlakoztak ennek következtében. A mali hatóságokkal tisztázták ezt, a mali kormány képes -e a katonák bérét kifizetni, ugyanis a tréning időtartama alatt fontos ez azok számára, akiket kiképeznek, és aztán van még egy másik kérdés, kit is képezünk ki most ebben a konkrét esetben. Volt egy része a hadseregnek, amely a pucsisták oldalára állt. Ők is cél közönségét képezik a tréningnek, vagy mindkét rész. Tehát itt van szó egy nemzeti megbékési folyamatról a hadseregen belül. Aztán az is kérdés, hogy hogyan lehet garantálni, hogy az emberi jogokat a későbbiekben is betartsák. Hallottunk arról, hogy a hadsereg a tuaregek ellenében már beavatkozott. Köszönöm. Euh, monsieur le Président, Elnök úr, főtitkár úr, köszönetet mondok, amiért ellátogatott hozzánk ma délután egy rendkívül összetett előadást tartott arról, hogy mi történt mostanáig erről a műveletről. Négy hete, hogyha jól számolom. Tehát már nyújtott egy igencsak összetett áttekintést, ez egyes szempontokat, illetően megnyugtató másokat, illetően kevésbé, és ezek között van az, amit ön is említett, annak a kockázata, hogy ez a konfliktus idézőjelben egyfajta klasszikus katonai konfliktussá válhat, illetve egy aszimmetrikus hadviselés alakulhat ki, Et, ki qui est la forme la, la, la, plus, la plus pernicieuse, la plus mortifère euh, de, de, de guerre que l'on puisse connaître. Emberek közötti hadviselés a nyugalmazott tábornok szavaival. Nos, azt hiszem, hogy ezt a fejleményt mindenféleképpen el kell kerülni. Kevés szakértelmem tapasztalatom alapján, amely bizonyosan sokkal csekélyebb, mint Arlaki úré, aki nagyon jó áttekintést festett a képről, megemlíteném, hogy úgy vélem, hogy elengedhetetlen létrehozni, megőrizni vagy kifejleszteni egy maximális mértékű együttműködést valamennyi részes féllel, tehát a közvetlen szomszédokkal Algériában, Marokkóban, Mauritániában, Szenegiában, Nigerben, Nigériában, és másokkal. Vajon vannak-e ilyenfajta erőfeszítések? Én, amikor más kollégákkal Rabatban jártam nemrégiben, akkor megtudtuk, hogy van egy információcsere a titkosszolgálatok keretében, végre létrejött az Algéria és Marokkó között, de korábban ez egyáltalán nem állt fenn. Tehát van még itt tennivaló ezzel kapcsolatosan, és ön említett intézkedéseket, illetve lehetőségeket szeretném megtudni, hogy mi is történt ezen a területen eddig. Köszönöm. No, it's now Mr. Bicep. Bicep úr kapszol. Oui, merci. Euh, ce que je voulais indiquer euh, dans... Köszönöm szépen. Et, euh, effectivement, vous... Ön beszélt a nemzeti megbékélésről, erről a szükséges nemzeti megbékélésről, ugyanakkor itt szóvány kötelezettségről is meg kell találni ugyanis a tárgyaló partnereket és hogy a tárgyalópartnereket megtaláljuk, ehhez el kell fogadni a tárgyalóasztalt azok esetében, akik ott a helyszínen szereplők. Ön szót ejtett a dzsihádi hadsereg egy részéről, az mlna amely ott a helyszínen tevékenykedik, és a sajtóban lehet talán híreket erről a mozgalomról. Nos, itt egy elfogató parancsot is kiadtak az MLN a vezetői ellenében. Tehát itt meg kell találni a tárgyaló partnereket, de ezt úgy kell kezdeni, hogy nem szabad őket kriminalizálni. Ennek a konfliktusnak nem lehet katonai megoldását megtalálni, az nem lehetséges, azt hiszem ezzel mindenki egyetért. Van itt egy nagyon fontos pénzügyi fejezet is, fontos forrásokat kell felhasználni az ország biztonságos tételére, újraépítésére. De milyen pénzügyi erőfeszítéseket teszünk a stabilizáció és az ország biztonságos tétele érdekében, hogyha mi nem találtunk politikai megállapodást, akkor ez bizonyosan nem jó semmire. A politikai megoldást Maliban kell megtalálni nemzetközileg elismert határai keretében. Ugyanakkor a szomszédos országok szintén részes felé kell, hogy legyenek ezen politikai megállapodásnak, hogy létrejöhessen a fenntartható béke a régióban. Elnök, köszönöm. Szenyon Mája. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Bizonyára tudják, hogy a plenárison mi Franciaország beavatkozása ellen szólaltunk fel, elsősorban azért, mert a tuaregek, akik se nem arabok, se nem berberek követelése, amit már azóta védenek, hogy a 60-as években a gyarmati hatalom megszűnt, és Azóta a berberek és arabok mellett ők kizárásra kerültek ebből a folyamatból. A francia beavatkozás részletei zavarosak, és novemberben Holland elnök még azt mondta, hogy Franciaország egyszer sem fog beavatkozni. Azután azt mondta, hogy beavatkozik, de nagyon korlátozott mértékben, végül pedig a francia védelmi miniszter azt mondta, hogy Mali teljes visszahódítása a cél. Mi úgy gondoljuk, hogy a katonai megoldás nem lehetséges, ahogy ezzel a konfliktussal kapcsolatban már ezt a bizottságban is elmondtuk. Ez a kérdés továbbra is nagyon zavaros. Az egyik érvelés az, hogy Timbuktuban a sariát alkalmazzák a kézlevágás és halálbüntetés mellett. Ez természetesen elfogadhatatlan. vahabita hitőek és a nyugat nagybarátai Katartól több millió eurós segítséget kértek. És Katar is fel, segített Katafi diktátor felfegyverzésében, és nagyon sok igen kifinomult fegyvert szállított nekik. És ezt használják most az a szavati régió visszahódítása során is. És az, hogy a szalafita hitre így reagálunk, az szerintem egy zsákutca. A szalafista mozgalom, amit a Szaudarábia és Katar támogat, az szerintem helytelen. csak a eh, Nigerrel eh, határos eh, zónában igazolható ez a katonai beavatkozás, mert Franciaországnak ott van egy kitermelő telepe, és azt gondolom, hogy ez a valódi oka ennek az egész beavatkozásnak. Köszönöm. Let me try to answer this, these hadd próbáljak reagálni ezekre a különböző kérdésekre. Araki úr Algériára utalt. Talán megpróbálok ezzel Nejc asszony kérdésére is válaszolni, aki az egész régióra vonatkozóak tett fel egy kérdést. És talán Tenok úr is utalt erre. Mindannyian tudjuk, hogy ahhoz, hogy a mali problémát megoldjuk, az egész Szahelvezet problémáját meg kell oldani. Az összes szomszédos országnak együtt kell dolgozni. A főképviselő asszony nevében Párizsban részt vettem egy konferencián, ami a Líbia határait biztonság, jog és igazságszolgáltatás szempontjából próbálta meghúzni. A Tripoli külügyminiszter nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy a saját határait sem tudja biztosítani akkor, hogyha nincs regionális együttműködés az összes környező ország között. Hogyha a terület államfőivel beszélnek, akkor nem csak a, és nem csak a szaháli szokásos országokról beszélek, mint Algéria, Mali, Niger és Mauritánia, hanem még Nigériáról is beszélnek ezek az emberek, Szomáliáról, akár még Közép-Afrikáról is mert az egész terrorista mozgalom, ahogy ön is mafia terroristáknak nevezte őket például, terjed. Mégpedig az Atlanti óceán partjaitól egészen az indiai óceán partjaig. Ezzel kell szembenézni, és ha őszinte akarok lenni, akkor még az algériaiak, ahogy ön is rámutatott, nem annyira konstruktívak talán, mint amennyire néhányan remélték volna. De az Alnaszi terrorista támadás az ő országukban nem csak a, náluk kongatta meg a vészharangokat, hanem más országokban is. Mert különböző nemzetiségű embereket ejtettek fogságba ezek a terroristák, és a terroristák is Számos különböző országból érkeztek a terület, ebből a térségből. Éppen ezért hosszú idővel ezelőtt mi, az Európai Unió már elkezdtünk gondolkozni azon, hogy milyen stratégiát kéne kialakítani az egész Száhel térség számára. Az afrikaiak most már szintén ezt átvették, és Ban Ki-moon, valamint Romano Prodi is ezzel próbálnak foglalkozni, hogy egy ilyen stratégiát alakítsanak ki. A különböző regionális szervezetek, az EU, a különböző országok, amelyek részt vesznek, mind információt cserélnek, megpróbálnak titkos információkat is cserélni, és össze fogni az erőinket, hogy ezeket a terrorista támadásokat megakadályozzuk. És igen, az egésznek a gyökerét kell elcsípni, a drog, csempészet, emberkereskedelem, embercsempészet és más csempésztevékenységek vannak itt a probléma gyökerei között. Ettől kell megszabadulni ahhoz, hogy ezt a borzasztó fenyegetést és kihívást le tudjuk küzdeni. Ezzel kapcsolatban mindegyet értünk. Még akkor is, és itt most Tenok úr kérdésére válaszolnék, tehát még akkor is, hogyha a három fő csoport közül, amely Észak-Maliban jelen volt, Akim, Ansandin és Mujao, még ha néhány ezek közül nagyon komoly károkat is szenvedett a francia ellentámadás következtében, talán az Ansardin még inkább, mint a másik kettő, de nagyon is ott vannak, és nagyon is életképesek, ellenállók és készek a visszacsapásra. Ezzel tisztában kell lennünk, és együtt kell megpróbálnunk megtalálni a megfelelő megoldásokat a kihívásokra, és őszintén ez hosszú távú stratégia kell, hogy legyen, ez hosszú időbe fog telni. Tenok úr, ön említette a kapnizsert is. Pont ezt teszi a kapnizser, nem ugyanazon a, ugyanabban a mértékben, mint az EUTM, ami körülbelül 200 trénert és 500 szemét foglal magába. A kapnizser az inkább 40-50 ember, de ők a nigeri biztonsági erők adnak tanácsot, nekik segítenek, hogy az ország északi részében fel tudják venni a küzdelmet a lehetséges terroristák ellen. Mindannyian nagyon tisztában vagyunk, hogy függetlenül Mali, attól, hogy Maliban, Mauritániában vagy Nigerben járunk, az észak-mali események következményei Mauritániában és Nigériában is meg fognak mutatkozni franciául azt mondjuk, hogy itt egy közlekedő edényről van szó, ahol az egyik térségben harcok törnek ki, az kihatással van a másik térségre is. Miért nem tudtunk olyan gyorsan fellépni a térségben, mint a franciák, ha őszinte lehetek, és legyünk realisták. Még akkor is, hogyha lett volna rendelkezésre álló, mozgosítható ö, csapatunk, a, azt sem lehet 24 óra alatt mobilizálni. Van, aki azt mondja, hogy egy hónapra én azt mondanám, hogy 5-6 hétre van szükség, hogy mozgósítani tudjunk egy, egy csapatot. A franciák léptek fel, mert ők voltak az egyetlenek, akik Nyugat-Afrikában állomásoztattak csapatokat, a Szenegában, Csádban és az elfáncsontparton, ami közel van Malihoz. Tehát ők voltak azok, akik, hogy ha szerda reggel kiadták a riadót, akkor péntek reggelre oda tudtak érni. Európa erre nincs, nem képes. A NATO, ahogyan igen helyesen rámutatott, szintén nem képes erre. Úgyhogy ez a kérdés, hogy kiknek vannak olyan képességei, amiket nagyon hamar mozgósítani tud, a helyszínre tud küldeni, és meg tudja lepni az Anzahaddinokat. Ők a Burkina Faso közvetítésével tárgyalásban voltak egy bamakói képviselővel a politikai megoldásról, de elhagyták az asztalt, és beültek az autóikba, és elkezdték a katonai fellépést. Hogyha önök ezt nem tudják meglepetésnek értékelni, akkor nem tudom, mi a meglepetés nagyon gyors reagálásra volt szükség, és nem minden ország rendelkezett a megfelelő eszközökkel ehhez. Ma az a fontos, hogy összetudjuk kombinálni a gyors fellépést a francia, vagy akár bármilyen más tagállami haderő részéről, és utána az Európai Unió saját kapacitásaival szintén megjelenjen, és a hozzáadott értéket hozzátegye ehhez a gyors fellépéshez, és a, utána a kettő kiegészítse egymást. A katonai képességek, a diplomáciai eszközök, a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztési programok együtt eh, tudnak hatásosan, eh, hatásosak lenni. Ez az átfogó fellépés. Ugyanezt eh, tudjuk tenni a Szomáliában az Afrika szarván is. Visszatérve a Szomáliára, hogy az EUTM el tudja kerülni azokat a nehézségeket Maliban, amelyekkel a Szomáliában szembenéz. Talán igen, bármit is gondolunk Maliról, még nem jutott el abba a stádiumba, ahol e, Szomália tartott, amelynek nem volt kormánya. Itt Maliban, hadd emlékeztessenek önöket, hiszen van, aki ezt megkérdőjelezi, a jelenlegi átmeneti öm, elnök az a nemzetgyűlés korábbi elnöke. és ő viszi az ügyeket addig, amíg meg nem választják a következő elnököt. Tehát van egy elnök, aki nemzetközi segítséget kért, és aki jelen pillanatban irányítja az országot. Van közigazgatás, van adminisztráció, van kormány és van külügyminiszter. Tehát nem annyira nehéz pénzügyi csatornákat megnyitni a szokásos módokon. Egyetértek önnel azban, hogy nagyon fontos, amit ott teszünk. A, átstruktúráljuk a mali hadsereget, és segítünk nekik, hogy nemzeti, országos, az egész országot lefedő hadsereg legyen. A haderő parancsnoka pont ezt szeretné. Képzésre van szükség ehhez, hogy a legjobb csapatokat tovább képezzék. Több 400 fős hatást fog egymást váltogatva ezen a folyamaton végigmenni, de utána azt is meg kell tanulniuk, hogy hogyan szervezzék meg magukat, a különböző közösségek képviselőit hogyan építsék be a hadseregbe, hogy a nap végére legyen egy szakszerű és nemzeti, igazi nemzeti dimenzióval rendelkező hadsereg. Ahogy nagyon hang, ha, jól hangsúlyozta, ezen csapatok kiképzése és tájékoztatása a nemzetközi humanitárius jogszabályokról és az emberi jogokról szintén rendkívül fontos. Ezt a képzést is megkezdtük az ENSZ segítségével, civil szervezetek segítségével, illetve a megfigyelők segítségével, akik az Afrikai Uniótól érkeztek, illetve az ENSZ-től fognak érkezni, és meg fogják figyelni azt, hogy a különböző városokban mi történik. Megsértik-e esetleg az emberi jogokat? Bicep úr ön beszélt a nemzeti ö, megbékélésről, talán akkor most egy kicsit franciára váltanék. Tökéletesen egyetértek önnel. Teljesen ö, igaza van, ez a probléma. És éppen ez a nehézség jelen pillanatban, hiszen az MNLA hosszú időn keresztül kinyilatkoztatta azt, hogy függetlenséget szeretne az a vad számára, a Tuaregek régiója számára. És éppen ezért ezzel ö, sodották veszélybe Mali területi integritását. Az a menetrend, amit elfogadtak, a mali hatóságok tól azt várja, hogy csak ezen közösségek képviselővel együtt tudjon tovább lépni, és mindenki tartsa tiszteletbe a mali területi integritást, területi egységet és alkotmányt. Így tudnak előrelépni. Különösen a mi delegációnk a helyszínen, akivel rendszeres kapcsolatban vagyunk, figyelembe, vagy figyelemmel követi ezt, de időre lesz szükség és ez a megbékélési folyamat nem lesz könnyű. Beszélt a letartóztatásokról is. Igen, nagyon szorosan oda kell figyelni ezekre. Az Európai Unió különösen oda fog figyelni arra, hogy legyen egy igazi igazságszolgáltatási és jogi folyamat. Kell, hogy legyenek olyan bírósági eszközök, amelyek biztosítják a jogok tiszteletben tartását az MNLA, hát ha így mondhatom, sok különféle elemből adódik össze, tevődik össze, ezért kell nagyon odafigyelni. Azok, akik éppen kidált elfoglalták, azok mellett, a, és a francia és a csádi a testek mellett lelem vannak tehát az MNLA katonái is és a bamakói hatóságokkal néha ezek bizony ellentétbe kerülnek. A Tuareg kérdés nagyon-nagyon régi, és teljesen egyetértek önnel. A megoldás nem lehet katonai megoldás egyáltalán, politikai megoldásra van csak lehetőség. Mindenki egyetért ebben a helyszínen is nem lesz könnyű, és időbe fog telni. De ha megnézzük, hogy mi történt Nigerben, és hogy nekik hogyan sikerült szépen folyamatosan megoldást találni a tuaregek számára, azt hiszem, hogy már van egy kis tapasztalatunk, amit majd itt most kamatoztatni tudunk. Nem, még hárman jelentkeztek szólásra. Gomes asszony, ketten, Gomes asszony, Otta és Lőzink. Gomes. Gomes asszony. Monsieur Vimon. Uh... Vimon úr, azt szeretném kérdezni öntől, hogy a legutóbbi tanácsülésen beszéltek a CSTP misszió finanszírozásáról. Nem része ez annak a problémának, hogy nehéz kiküldeni ezt a missziót? Még jóval a francia kezdeményezés előtt ott volt ez a misszió. Talán a közös finanszírozás vagy éppen annak a hiánya a probléma. A tagállamok megragadtak a lehetőséget? Nem csak a francia kezdeményezés, hanem a mi biztonságunkra leselkedő globális veszélyek miatt. Ahogy ezt Afrika más részeihez kapcsolódva már elmondták előttem. És azt is szeretném megkérdezni öntől. hogy az ecowas és az Afrika Unióval milyen megbeszélések folytak? Kapunk itt bármilyen értéket a pénzért? Ami pedig a Mali és a régió politikai koordinációját illeti. Tudjuk, hogy a helyzet javulni kezdett Afrika északi részén, amint a politikai koordinációt sikerült megvalósítani. Tervezünk-e valamiféle politikai koordinációt? A UGM Money, a fejlesztési szemszög, a választási folyamat, és így tovább. Ez az egész szükségesnek tűnik. És aztán a szélesebb körű régió, Niger és a más földrajzilag közeleső államok. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy Csúria Barossa, Katar és Szaudarábia, tudjuk, hogy ők finanszírozzák a terrorista szervezeteket, de feltétlenül szükséges ezt belekeverni ebbe a kérdésbe. Monsieur le directeur, merci. Euh. Köszönöm, elnök úr beszámolóját. Én most nem a gazdaságról szeretnék beszélni, Malira visszatérve azt kérdezem öntől, hogy hogyan látja a humanitárius oldalt. Elmondta, hogy 4000 francia katonáról van szó, nem fog a francia hadseregot maradni Maliban, ahogyan hallhattuk ma délután is, és 5-6 ezer katona van ott, a csádi hadsereg, illetve az afrikai hadsereg katonájából összetevődve, és beszélt arról, hogy 500 katona utazik oda belőlük 200 tréner. Hogyan lehet tehát Maliban a biztonságot megőrizni, és a csád, illetve afrikai csapatok, akik ott maradnak, nos, azokat hogyan fogják képezni? Engem mindig a humanitárius oldal érdekel. Jelenleg Maliban van egyfajta elbiztonság ezen csapatoknak köszönhetően, de holnap, amikor a francia csapatok kivonulnak, akkor hogyan látja ezt a koordinációt a képzés között, illetve az afrikai hadsereg fogják-e majd képezni, trenírozni? Elnök mikrofon nélkül. Ja, és most noch. Zingasszony. Nos, a tárgyalási opcióra utalnék, vagy a jövőbeli opcióra, és néhány kérdést szeretnék felvetni, mert úgy vélem, hogy igen, csak a veszélyes egy olyan állapotban, amikor a katonai intervenció nyer előnyt, akkor megvizsgálni, hogy vajon a diplomáciai beavatkozás, illetve a tárgyalási lehetőségek lehet, hogy egy kicsit csorbát szenvednek. És hogyha megnézzük a múltbeli konfliktusokat például Líbiában, akkor ott is egy gond volt az szerintem, hogy katonai módon avatkoztunk be, anélkül, hogy lett volna egy elképzelésünk arról, hogy később mi is legyen a helyzet ezzel az országgal. Tehát számot kell vetnünk itt a gáz kitermelő helyek sorsával is Líbiában, Algériában. Ez megint csak egy példája annak, hogy egyes régok destabilizációja ezen régióra is befolyással bír. A konkrét kérdésem, egyetértünk abban, hogy egy évtizedes konfliktusról van szó, erről ön is említést tett. Semmit nem hallottam arról, hogy milyen tárgyalási opciók lehetnek. Például a 90-es években már volt egy szecessziós háború, és azt követően volt egy béke szerződés, amelynek az volt a tartalma, hogy a lényegesen gazdagabb délről kompenzációs kifizetések érkeznek majd az északi ország részbe, a déli országrész ezt nem hajtotta végre, megtörte ezt az egyezményt. A jövőre nézve vannak-e ilyenfajta opciók, amelyekről szót ejthetünk, hiszen nem mondhatjuk egyszerűen, hogy ott lázadók vannak, és velük nem tárgyalhatunk, mert ők nem tartják tiszteletben az alkotmányt. Itt ugyanis nagyon különböző jellegű lázadók vannak, egyesek nem tartoznak a fundamentalista iszlámistákhoz. És van még egy másik kérdésem a humanitárius katonai kérdésfelvetést illetően láttam egy tévét tudósítást, amelyben bemutatták, hogy az újságírók sem férnek már hozzá a háborús területhez. Ez igencsak problematikus a demokrácia szempontjából egyrésztről, másrésztről pedig ezek az újságírók azt is elmondták, hogy számukra is tulajdonképpen a saját életük védelme sem lehetséges már, mert a légétámadások esetében bárkit találhat érhet. Azt tehát a kérdés, hogy ki is itt tulajdonképpen az ellenség, és hogyan lehet azt semlegesíteni ilyen légitámadások során, hogyha itt újságírók halhatnak meg, akkor akár gyermekek is meghalhatnak, vagy olyan személyek, akiknek semmi közük nincs az iszlema, iszlemistákhoz, vagy a fundamentalizmushoz, vagy akár a maffiához, vagy egyéb erőkhöz. És még egy másik kérdés. Vannak-e bizonyos opciói egy megerősített autonómiának, az önigazgatásnak, a, te, a tuareg területeket illetően, vagy csak a korábbi állapot helyreállítása a cél? Ennek azt hiszem, valóban el kell gondolkodnunk arról, arról hogy az újságírók, újságíró barát hadviselés hogyan lehetséges, a szó. Thank you, Chairman. I'll, I'll be very, very brief. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, hiszen szalad az idő. Gomez asszony, franciául válaszolok, hiszen ön is franciául tette fel a kérdését. A finanszírozás főleg nemzeti hozzájárulások alapján történik. Ez a mostanáig a legdrágább művelet. Az AFIS már a költött összeg ugyanakkor ennél sokkal magasabb. És Afrika szarvához képest sokkal jobb eredményt kapunk a pénzért, ugyanis Szomáliában a Tíz évvel ezelőtt eh, kormány nélkül és minden nélkül is eh, megbukott eh, a rendszer. Az afrikai hadsereg, az, ennek a hadseregnek az elitképzése, a helyi erők politikai támogatása. Úgy gondolom, hogy ezt a pénzt meglehetősen jól használták fel, hogyha megnézzük a mai Szomáliát. és tulajdonképpen Európa vezető szerepet töltött be ebben a műveletben. Mikrofon nélkül beszél a képviselőasszony. Igen, az African Peace Facility mostanáig más finanszírozásból kapott pénzt, most pedig az AFISMA fogja majd ezt is ellátni. És azt gondolom, hogy ez meglehetősen jól használta fel a tőlünk kapott pénzt. És jó munkát végzett az afrikai hadsereg is a stabilizációban. Remélhetőleg a következő napokban, hetekben ki fog jelölni egy illetékest, és itt mindenképpen egy olyan funkció lesz, ami pontosan azért lesz fontos, amiért az imént is mondtam. Regionális együttműködés keretében kell majd dolgozni. Ami pedig az önkérdését illeti, a franciák, hogyha majd kivonulnak, ahogy azt mondták, akkor az afrikai haderőnek 8, 8500 katonával, illetve 5000 mali katonával kell majd megoldani ezt a feladatot, ez körülbelül 13 ezer embert jelent. Nekik kell majd biztonságosá tenni ezt a területet. Ez nem elég természetesen, de ez egy olyan sereg, amit mi képeztünk ki, és ez volt a kérdés. És nem csak a mali katonák lesznek itt, hanem mások is fel fognak ajánlani csapatokat, akik az afrikai haderő keretében teljesítenek majd szolgálatot, például a Nigériából érkezők és a britek. És lesznek majd még mások is, akik igen hasznos segítséget fognak nyújtani. És ez az afrikai haderő egy ENSZ békefenntartó seregé fog majd alakulni, ami a felszerelés, a finanszírozás és ha szükséges, akkor a képzés területén is garanciákat jelent. Hogy ez elég lesz-e, abban nem vagyok biztos, de hogy válaszoljak az utolsó kérdésre, amit az imént tett fel Lözing asszony. Ha valódi problémát szeretnénk találni a jövőre nézve, ahogy ön mondta, akkor ismét politikai megoldást kell keresnünk a tuaregekkel. Ebben teljesen egyetértek önnel. Meg kell különböztetni ugyanakkor Kenomi Szahadin és Mujau, az úgynevezett lázadók, ők gyakran nem Maliból származnak, hanem más országokból. Ők nem tuaregek. Szahadinnak például vannak tuareg tagjai, de a többinek nagyon kevés. Tehát egyértelműen meg kell különböztetni a lázadók jelenségét, ami többnyire egy maffia-terrorista jelenség, és ettől meg kellene szabadulni, és fel sem merül, hogy itt politikai megoldásunk lenne, illetve a Tuareg közösség problémáját, ami egészen más, és egyetértek önnel abban, hogy itt politikai megoldásra van szükség hogy autonómia lesz majd a megoldás, vagy valami más, az nem a mi feladatunk ennek eldöntése, ezt nekik kell eldönteniük. Az egyetlen dolog, amit mégis mondhatok, az, hogyha megnézzük a legutóbbi évek nigeri fejleményeit, és hogy az előző megállapodásoknak milyen hiányosságai voltak a tuaregek viszonylatában. Nos, ők megpróbáltak visszatérni erre a kérdésre, és mostanáig egyre sikeresebbek voltak, mint a múltban de a hadseregen vagy a kormányon belül a tuaregek között, ahogy önök is tudják, a jelenlegi nigéri miniszterelnök is tuareg származású, és ez talán egy módja lehet a dolgok elintézésének, de a mali emberek feladata lesz, hogy erről döntsenek, mi ezt nem erőltethetjük rájuk. Köszönöm. Dank. Nem szépen. Gáler úr, még azt a kívánja foglalni? Nem, nem erről van szó köszönetet mondunk ezekért a, az észrevételekért. Két gyors napirendi pontunk van még. Az első Christian Danpréda és David Martin jelentése a jordániai választási megfigyelő misszióról. Christian,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 Merci, merci. Köszönöm. Leave quietly the room so that we can continue. Kérem mindenki csendben hagyja el a termet, aki ki akar menni, hogy folytathassuk. Euh, Kezdem. Az a benyomásom, hogy kollégánk David Martin nincs jelen. Ő volt a vezető megfigyelő az Európai Unió missziója részéről. Jó magam, a parlament kis csapatát vezettem, hét tagból állt ez. Tanya Fajon, asszony, Gris úr, Bulan úr, Weigel úr, Kovale és Belder urak vettek részt Remek együttműködésünk volt kollégánkkal, David Martinnal és csapatával. Két szót mindössze arról, hogy mit is tettünk. Jordániában szokás szerint választási megfigyelő missziót végeztünk, nagyon hasznos kapcsolatokkal a politikai szereplők felé, mindenek előtt, valamint a választási hatóságok irányában. Ezen kívül találkozni tudtunk a két iszlamista párttal, az iszlám akció pártjával, amely bolykottálta a választásokat, és a mérséket iszlamistákkal, amely párt kis meglepetéssel kb. 20 mandátumot szerzett, és aztán egy jelöltet megérkezésünk előtt egy nappal letartóztattak, választás vásárlási ügyek miatt. Aztán különféle baladő pártokkal is még cseréltünk, és a választási hatóságokkal már konstatálhattuk, hogy a logisztikai előkészítőleg kiválóak voltak. Négy fontos téma volt mindenek előtt a választások helyi színe Jordániában, a reformok keretében, amelyek zajlanak ebben az országban a különböző szereplők, akikkel találkoztunk, tárgyalták ezt a témát, a politikai perspektívákat vonakodva iszlamista oldalról inkább. Aztán másodszorban vitáztunk a képviselet kérdéseiről, és ezen keretekben a palesztinok képviseletéről nagyon érdekes pont volt, illetve újítás a jordániai választások esetében, hogy 27 képviselőt választanak 150-ből, mégpedig az arányos választási rendszer keretében. Ez nem volt elegendő az iszlamisták számára, akik még több képviselőt kértek. A harmadik dolog a regionális kontextus, Szíriával való kapcsolat, és el kell mondanom, hogy szinte ugyanabban az időben zajlott az izraeli választásokra egy nappal a jordániai választások előtt került sor, tehát a kettő összekapcsolódás elkerülhetetlen volt ebből a szempontból. Aztán végül is itt van a nők képviseletének kérdése ebben az évben 10%-os női kvóta volt, és kicsit többet is kaptak, mert a nők ettől több szavazatot szereztek, tehát jobb lett a nők képviselete, de ez egy mindig nagyon fontos téma, mint ahogy a sajtószabadság kérdése is, tekintettel arra, hogy vannak még javítandó szempontok, például az újságok felelősségét illetően azon kommentárok vonatkozásában, amelyek az újságok hasabjain megjelennek. Nos, David Martin kollégánk már itt van, tehát ő sokkal többet tud majd mondani magukról a választásokról, mint jó magam, a választások napján az egyetlen szempont, ami igazán meglepett, az a tény volt, hogy a választási kampány még mindig zajlott a választást megelőzően. Ez egy bevágyakorlat volt, mindenki így járt el, nyugalom uralkodott. Nem volt feszültség, de ami a választások lezajlását illeti a szavazást, mindenhol megalapíthattuk a személyzet kiváló felkészültségét, a szervezés minőségét, incidensekre nem került sor, tehát alapvetően nagyon kedvező végkövetkeztetéseket fogalmaztunk meg ezen tapasztalatot illetően. Emlékeztetnék arra, hogy ez az első alkalom, hogy az Európai Unió missziója megfigyelte a választásokat ebben az országban, és én így módon vezettem fel a témát, David Martin következik. Mikrofon nélkül. Megpróbálom nem elismételni azt, amit Christian mondott, de a parlamenti delegáció és a választási misszió közötti együttműködés nagyon jó volt. A jordániai választások hátterje néhány évvel az arab tavasz után, a szomszédos Szíriában háború, az országban pedig energia és élelmiszer lázadások az ár, a növekvő árak miatt. És nagyon sok, nagyon komoly ilyen összpontosítottak ezekre a választásokra, hogy megmutassák, hogy demokrácia van. Az igazság az, hogy technikai szempontból nagyon jól megszervezték ezeket a választásokat. A független a megfigyelő misszió, illetve választásszervező misszió, amit a választások előtt egy évvel állítottak fel, nagyon jól működött. Minden közösségnek lehettek saját megfigyelői. Tehát nem volt hiba a szervezéssel kapcsolatban. A probléma az volt, hogy nagyon jól leszervezett választások voltak, de semmi nem változott az országban a választások után, mert a választási rendszer úgy van megszervezve, hogy a törzsek megkapják a saját jelöltjeiket. Tehát minden gyakorlatilag előre le van zsírozva, úgy van megszervezve földrajzi felosztás szerint, vagy a, a választókerület mérete szerint az egész rendszer, hogy minden ö, törzs megkapja azt, amit szeretne, és az országos vagy nemzeti pártok közül nagyon kevés képviselő kerül ki. Egy pártnak sem lett több, mint kettő helye a parlamentben. 150 embert választottak meg, független attól, hogy ők nekik nincsen konkrét szakpolitikai elképzelésük vagy programjuk. És a választási kampány is a politikai, gazdaság vagy szociális programok nélkül zajlott, Igazából arról szólt az egész, hogy mindenki megpróbálta meggyőzni a saját törzsét, hogy szavas, szavazzon rá. Ami jó kezdet, hogyha a demokráciát javítani akarjuk. Ne felejtsük el, hogy 2010-ben a Jordán titkos szolgálat elismerte, hogy meghamisította a választásokat most is majdnem biztosak vagyunk benne, hogy hozzáférésük volt a szavazóládákhoz, de hát igazából a következő lépés az lenne, hogy ösztönözzük a politikai pártokat, és legyen megfelelő finanszírozás annak érdekében, hogy tényleg igazi demokrácia alakuljon ki, és az emberek ismerjék fel, hogy mi az, amit szeretnének nyerni ebből a folyamatból. De hát legalább szervezési szempontból már megtették, amit megtehetnek. Csak mikrofonon kívüli felszólalás. E, panie Przewodniczący, tylko kilka uwag, które zawsze są uderzone. Elnök úr, néhány észrevétel talán, mert amikor ilyen országokról van szó, mint Jordánia, e, Préda úr már említette, hogy a választási kampány egészen a választások előestig zajlott, senki nem tiltakozott, mi tehát ezt úgy konstatáltuk, hogy ez a helyi kultúra egyik eleme. Aztán a megfigyelők jelenlétére térve a politikai pártok, illetve különböző szervezetek részéről, amelyek a demokratikus folyamatok megfigyelésével foglalkoznak Jordániában. Ez is egy érdekes tapasztalat volt. Ami ezen kívül meglepett, a nők és a férfiak külön szavaznak, elkülönítve, viszont a választ választó bizottságok vegyesek. Tehát vannak olyan választóhességek, ahol csak nők szavaznak, ugyanakkor ott a választási bizottságban férfiak is ülnek. Érdekes dolog talán, hogy e-, ezen választások egészen eltérő jelögőek, mint amiket itt megtapasztalhatunk. voltak női jelöltek olyan helyeken, ahol csak nők szavazhattak, és három szavazatot kapott a női jelölt. Itt feltettünk ezzel kapcsolatosan kérdéseket. A Jordan partnernek, hogy hogyan is kommentálják az ilyenfajta választásokat. és sok azt mondták, hogy az alapvető kritérium egy személy megválasztásához az, hogy egy bizonyos család vagy törzs tagja legyen ez az illető személy, ez, személy, ez dönt a szavazatokról, nem pedig az, amit mi gondolunk az európai kultúra részeként, egyfajta szolidaritásban gondolkodunk egy csoporton belül mi. Ezen kívül nagyon érdekes volt megfigyelni a választási folyamatot az úgynevezett hagyományos választókörzetekben, ahol jordániai születésűek élnek, ugyanakkor, ahol nagy szemben jelen vannak palesztinok is. Sok nemzedék már Jordániában született közülük, de teljesen más a vérmérsékletük, máshogyan viselkednek a választási folyamat során. Tehát megerősítem a példa kolléga által mondottakat. A választási folyamat kapcsán, amelyet rendkívül kedvezően értékeltünk. Ez az egységes rendszer nagyon sok európai ország számára is modellül szolgált, például a választási névjegyzéket illetően, illetve a monitorrendszert illetően, azt illetően, hogy az a személy, akire az adott polgár szavazni akar, az vizuálisan is megjelenítésre kerüljön. Nos, a választási szabálytalanságokat illetően megfigyelőként azt tapasztaltuk, hogy igencsak kedvező tapasztalatokat gyűjtöttünk ezen rendszert, illetően önök köszönöm ezeket az észrevételeket, azt hiszem, hogy fontos tájékoztatások voltak ezek. Knight asszony azon dokumentumot illetően, amelyet majd ö, előkészítenek a jordániai ö, előkészületeket, illetően az EU programokban való részvételre, melyek majd bemutatásra kerülnek, és itt különböző kulcskérdésekben is állást tudunk foglalni. Nagyon érdekes, érdekfeszítő folyamatnak tartom ezt hogyha megnézzük az arab világban, Észak-Afrikában, közel-keleten tapasztalható folyamatokat, hogyha Jordániára tekintek, vagy Marokkóra, ott a valóban a jogállamiság felé történnek lépések a demokratizálódás felé. Azt hiszem, hogy ez a jobb út, ami valóban észszerű eredményekhez vezethet minket ezek a módszerek, amelyek igencsak különbözőek, kiindulási pontjukat tekintve, és talán az eredményt illetően is. Érdekes tehát ezeket megfigyelni Jordániában, és fontos támogatni is ezeket, hiszen Jordánia bizonyosan kulcsfontosságú ország. Most pedig elérkeztünk a mai utolsó napi rendi pontunkhoz. Gomes asszony kérte, hogy röviden ejtsünk erről szót, nincs idő arra, hogy részletekbe bocsátkozzunk. Most itt arról van szó, hogy az arab forradalmak a kapcsán befogyasztott pénzeszközök hogyan szabadíthatók fel, hogyan lehet ezeket a vagyontárgyakat ellenőrizni, Anna? Uh, Köszönöm, elnök úr. Valóban bizonyára emlékeznek rá, hogy akkor, amikor Cipruson találkoztunk a nemzeti parlamentek képviselőivel, Bernardio Lyon konkrétan megkérdezett minket, az Európai Parlament képviselőit, meg az országos parlamentek képviselőit is, hogy vegyünk részt ebben, és politikai, technikai szempontból próbáljunk meg az lépni e tekintetben az arab tavaszországaiban. Nagyon fontos szerintem, és nagyon nagyra értékelt partnernek tekintenek minket a kormányok és a nemzetek, népek az arab tavaszországaiban. Ezt nyomon követően a frakcióm egy szemináriumot szervezett, bizonyára mindenki kapott erre meghívót, és nagyon örültünk annak, hogy Egyiptom, Líbia és Tunézia képviselői is részt vettek. Tunézia esetében még legfelsőbb szintű szakértők is ott voltak abból a bizottságból, amit a a vagyon visszaszerzés kapcsolatos bizottság részvevői részéről érkeztek, tehát ezek a szakemberek. Markó diktatúrája ö, esetében is volt már hasonló eljárás, és az ebből leszűrt tapasztalatokat is szeretnénk felhasználni. Pino Árlaki nagyon konkrét javaslatokkal állt elő. Szerinte segíthetnénk a külügyi szolgálatot, hogy egy szakértői csoportot állítson fel, ami ebben a nagyon bonyolult, inkább politikai, de ugyanakkor jogi kérdésben. Nincs elég kapacitás és az arab tavasz országainak a szakértői nem rendelkeznek elég ismerettel, hogy a pénzeszközök felszabadításának a jogi aspektusait is kezelni tudják. Mi a parlament szintjén, a saját szakértelmünkre építve, de persze mindig tudunk más kollégákkal is együttműködni, azt gondoltuk, és a, az elnökök értekezlete elé is fogjuk bocsájtani talán a következő márciusi plenárison vagy áprilisban, azt, hogy legyen egy állásfoglalás tervezet és egy vita a külügyi szolgálattal arról, hogy mi történt, hogy a pénzeszközök felszabadítása kapcsán lépni tudjunk. Köszönöm. Uh, Mr. President, I, I would like... Elnök úr, szeretném, hogyha visszatérnénk erre a témára a következő ülésen, akkor, amikor többen vagyunk jelen még. Mert úgy gondolom, hogy most túl kevesen vagyunk itt ahhoz, hogy bármilyen döntést is tudjunk hozni egy ilyen jelentős kérdésben. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előttem szólót, de igazából jelen pillanatban nem tudok most semmit ajánlani vagy javasolni, hiszen nincsenek itt kollégák. Úgyhogy úgy gondolom, hogy akkor kellene visszatérnünk rá, amikor többen vagyunk. Nem mondanám, hogy mi nem vagyunk itt a szakbizottság krémje, de a minőség nem mindig tud a mennyiség hiányáért kompenzálni. Igen, köszönöm, pont ezt mondtam én is. Issue. Amikor, hogy Anna most bevezeti ezt az ügyet, és utána folytatjuk majd a későbbiekben egy másik alkalommal róla a vitát. Most még emlékeztetném önöket arra, hogy nem jó a napi rendünk, mert a következő szakbizottság gyűlésünk nem hétfőn lesz, hanem kedden. Csütörtökön. Csütörtökön kilenckor a szedével, Szikorszkival és Bilte együtt fogjuk tartani. Emlékeztetni kell önöket, mert itt az el, hogy a következő ülésünk hétfőn van, de nem. Ez egy régebbi verzió. Köszönöm. Thank you. And then all of... Aztán mindannyiankat meghívtak holnap este is egy fogadásra, Lady Ashton fogadására. Csodálatos brit vörös bort ígért nekünk.